Hogyha csendben tudnának a kollégák távozni, akkor annak nagyon hálásak lennénk. Um, Kolléganő kollégák, most lehetőségünk van arra, hogy eh, meghallgassunk egy eh, uniós áttelepítési programról szóló jelentést. Malin Björk a jelentéstevő, és az áttelepítési programból humanitárius befogadásról szeretnénk szólni. Ezen kívül nemzeti áttelepítési programokról. Egy áttelepítési keretet szeretnénk létrehozni. Tehát, hogyha a kollégák csöndben lennének, akkor megkérném az előadót, hogy adja elő, és a kollégák csendben lennének, az nagyon jó lenne. Malin, tiéd a szó, hogy bemutasd a jelentéstervezetet. Köszönöm szépen. Megvárom, amíg az emberek csöndben elmentek. Egy pár másodpercet még engedünk nekik. Keep pausing, people keep leaving okay, slowly, that's so, the only thing. Let's start, let's start. Akkor kezdjük. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani. Mindenek előtt az árnyék előadóknak, a jogi szakértőknek, és természetesen a LIBE titkárságának, hogy együttműködtünk, amikor az európai menedékjogról van szó, akkor különféle elemekről van szó. Tehát a közös felelősségmegosztás. Várok még, várok még, amíg elmentek, jó? Kollégák, nagyon fontos anyagról van szó, hiszen az előadó szeretné az áttelepítési programról szóló jelentését vázolni. Köszönöm. Esetleg a leglényegesebb részt már elmondtam, hogy köszönöm az árnyékelődóknak, szeretném megköszönni a Libe titkárságának és a jogi szakértőknek a segítséget, amelyet a csapatom kapott tőlük. Tehát a közös európai menedékjogi rendszer foghíjakat tartalmaz, ami a legális EU-ba történő beutazásokra vonatkozik. Az Európai Unió egy parlamenti megoldást szorgalmaz az európai, az UNHCR, az Európa Tanács, és ezen kívül a New Yorki ENSZ csúcs is felvetette az áttelepítés megnövelt lehetőségét. A migrációval összefüggően az áttelepítést el kell ismerni, mint a többi legális eszköz részét. Ide tartozik a humanitárius vízák, a családegyesítés és a humanitárius befogadás. Az UNHCR 1950-ben hozták létre, a második világháború után, hogy több millió embernek segítsen, akiknek menekülni kellett. És az UNHCR a Genfi Egyezmény őrangyala is és így az eredeti bizottsági javaslatot ennek a fényében kell megvizsgálnunk. Az UNHCR az ENSZ közgyűlése alatt áll, és három megoldás közül az egyik az áttelepítés, hiszen az áttelepítés csak is akkor működik, amennyiben a másik két lehetőséget már kimerítették. Tehát ez vagy a helyi integráció, vagy az önkéntes hazatérés. Az UNHCR definíciója alapján. Az áttelepítés lényege, hogy tartós megoldást jelentsen a menekültek számára olyan országokban, ahol jelentős számú menekült él. A célom kettős volt. Először is hogy az áttelepítés humanitárius lényege megmaradjon, és hogy, és hogy alkalmazzuk a jelenkorhoz. A bizottság javaslata pedig tartós prioritásokat fogalmaz meg. A prioritás az volt, hogy legyen egy Európai Uniós áttelepítési keret. Én a jelenlegi sikeres áttelepítési gyakorlatokat vettem alapul a saját javaslatom elkészítésekor. Az UNHCR a legfőbb olyan intézmény, amely az áttelepítéssel foglalkozik. Ez nem jelenti azt, hogy a tagállamok vagy más szervezetek nem foglalkozhatnak ezzel. De nagyon lényeges, hogy nézzük meg, hogy mi történik, ténylegesen, és hogy az eljárások megfelelő humanitárius szellemben történjenek. Hozzáfűztem még néhány megjegyzést a jelentésemhez. A nyelvet és a definíciót illetően az UNHCR-ből indultam ki. Természetesen földrajzi prioritások is léteznek, és ezeket az UNHCR minden évben publikálja. A leglényegesebb eszközünk, hogy felbecsüljük, hogy hol van nagy szükség az áttelepítésre, az globális relevanciával bír. És természetesen az Európai Uniónak tovább kell fáradozni ezen. A visszafogadás, a határ ellenőrzés, illetve a földrajzi prioritások most leváltásra kerültek az áttelepítés segítségével. Tehát az áttelepítéssel egyéb célokat is elérhatunk. Az egyéb célok pedig az, hogy azt célozzák meg, hogy az emberek védelmet kapjanak bizonyos menekülési helyzetben. Amikor a kiválaszthatóságról szó van, az UNHCR kategóriáit alkalmazzuk, és a kizáró kritériumokat is megfogalmaztuk a Genfi Egyezmény alapján. Garantálni kell, hogy működjön ez a keret, és hogy a természetesen a nemzetközi jog keretében működjön. Tehát igazából, hogy megbüntessük azokat, akik illegálisan mennek át a határon, öt évre, az nem felel meg teljes mértékben a célkitűzéseknek. És természetesen konzultációkat is kell folytatni az áttelepítésről, ahogy az UNHCR megpróbálja az államokkal és a régiókkal koordinálni az áttelepítést. Nagyon jó lenne, hogyha az Európai Unió erősebben részt tudna ebben vállalni, hiszen így jobban hozzájárulhatnánk ahhoz, hogy az Európai Unió is megfelelő partner az áttelepítési politikában. Tehát két éves áttelepítési terveket kell összeállítani az egyévesek helyett. És ez vonatkozzon a globális közösségre is. A másik célkitűzésem, jelentésem megírása. Közben az európai áttelepítési politika szorgalmazása volt. Tehát Európában is ambiciózusnak kell lennünk. Tehát nem csak globális áttelepítéssel kell foglalkoznunk, ami a Trump adminisztráció tekintetében visszalépés jelent majd. Tehát rengeteg dolgot tehet az Európai Unió, hogy ebben erősebb szerepet vállaljon. Az európai tagállamok, néhány tagállam nem szeretne megfelelő politikát folytatni. És tudjuk, hogy az emberek pedig nagyon veszélyes utakra vállalkoznak, és nagyon sokan meg is halnak, és az embercsempészek is jelen vannak. Egy ilyen keret csak is akkor lehet megfelelő, amennyiben a számok is visszatükrözik ezt. Tehát nagyon fontos az, hogy az évi globális átelepítési szükséglet 25%-át megoldjuk. Tehát 2017-ben lesz majd konkrét. Lesz a konkrét számok, és ez körülbelül 250 ezer ember. Amikor a tagállamok részvételéről beszélünk, a tagállamok részvétele önkéntes az én jelentéstervezetemben is. Tehát nagyon fontos az, hogy előre haladjunk, és hogy ne álljunk meg, és hogy folytassunk egy megfelelő rendszert. A tagállamok bizonyos esetben csak bizonyos intézkedésekben akarnak partnerek lenni, tehát hogy például a közös határőrizet, viszont nem szeretnének részt vállalni az áttelepítési programok. A nemzeti programokról szólva, és hogy ezek hogyan viszonyulnak az EU-s programokhoz, a leglényegesebb az az, hogy a tagállamok számára ösztönzőket adjunk, hogy vállalják az áttelepítési politikát. Hiszen vannak olyan tagállamok, amelyek nagyon sikeres áttelepítési politikát folytatnak, és ezektől tanulhat a többi tagállam. Azok a tagállamok, amelyeknek igazából nincsen tapasztalatuk, tanulhatnak. Ez természetesen a legjobb gyakorlat, és az Európai Unió menekültügyi ügynöksége foglalkozik ezzel. Hogyha itt közös kereteket szeretnénk létrehozni, akkor nem hinném, hogy ez nagyon népszerű lenne, de meg vagyok győződve róla, hogy a tagállamok szeretnének részt venni egy működő európai programban. És ez nyilvánvaló lesz, és pedig csak akkor, hogyha a program sikeres lesz. Ezen kívül még különféle ösztönzőket kell kidolgozni a tagállamok számára. Tehát két célkitűzés már említettünk, hogy ezt számszerűsítsük, áttelepített személyenként 6000 euró a költség, és az Európai Unió ezt részben visszatéríti. Egy másik téma, amit a jelentésben láttunk, az áttelepítés alapja. Tehát, hogyha valaki kap egy legális útvonalat Európába, akkor mindenképpen hosszú távú tervet kell -e előkészíteni az állandó tartózkodás érdekében. A tagállamok pedig ebben a tekintetben kedvező feltételeket teremtetnének. Azt javasoltam, hogy a tagállamok határozatlan időre szóló engedélyeket adhatnak ki, ez pedig azt jelenti, hogy a jelen jogszabály keretén belül vagyunk. Ami pedig az eljárásokat illeti, egy ö, sürgősségi eljárást javasoltam, hiszen az UNHCR ezt kérte. Nagyon-nagyon lényeges. Két eljárás már létezik, Ezeket néhány módosítással eh, bentartottam, és eh, itt az átelepítésnek különféle fázisai is vannak. Tehát az azonosítás, az esetek feldolgozása és a regisztráció, az első lépések. Ahogy már említettem, az UNHCR a fő illetékes szerv, a fő intézmény amely az áttelepítési eseteket a tagállamokhoz utalja. Tehát ez azt jelenti, hogy a tagállamok vagy más releváns szervezetek nem utalhatnak mások elé eseteket. De nagyon fontos, hogy megfelelő rugalmassággal kezeljük az ügyet. Az adatok tárolása pedig lényeges, amennyiben pozitív döntés született. Tehát adatokat csak is a pozitív megítélés után lehet gyűjteni. Ez jelenthet plusz administratív tervek, terheket a tagállamok számára. Azt javasoltam, hogy a tagállamoknak lehetséges legyen menekül státuszt kinyilvánítani, és úgy gondolom, hogy a tagállamok számára ösztönzőket kell adni. Végezetül pedig a határokon belüli menekültek, egy országon belüli menekültek, a belső menekülteket is figyelembe vettem a jelentésemben, hiszen eh, a nemzetközi közösségnek mindenképpen struktúrákat és eh, eljárásokat kell találni, hogy a belső menekülteket is megfelelő ellátásban részesítse. Most itt befejezem és várom a megjegyzéseket, kérdéseket. Köszönöm. Thank you very much, Madeline, for your work on this. Köszönöm szépen. Az tevőknek adok szót. Illetve ahol nincs tevő, a tapasztalt uh, kollégák jelentkezését várom, szóljanak hozzá a vitához a frakciók képviseletében. A néppárt jelen van, látom. Diaz eh, de már a képviselővel kezdjük a néppárt képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Malinnak ezt a kitűnő munkát. Ezzel szeretném kezdeni. Ugye egy nyelvi megjegyzést tegyek a, a spanyol fordításra, nem az angolra vonatkozik a megjegyzésem. Különbség van a relokáció és az áttelepítés között. Mi itt most az áttelepítésről beszélünk, nem az áthelyezésről. Ez spanyol szempontból nagyon fontos. Az áthelyezés más. Ez a szolidaritása alapul, és olyan személyekre vonatkozik, akik már az Európai Unió területén fog, találkoz, találhatóak. Az áttelepítés pedig az Európai Unióba hozza a személyeket, és itt ők szétosztásra kerülnek a határainkon kívül. Ez nagyon fontos. De ez a terminológiai probléma a spanyol verzióra vonatkozik. Tehát nagyon fontos, hogy a humanitárius jellegű eh, biztonságos rendszerek kialakítása. Hát fontos, hogy eh, biztonságos utakon jöjjenek az emberek az Európai Unióba. Köszönöm az árnyék jelentéstevő munkáját, kitűnő munkát végzett, és ez a munka még folyamatban van. Azt gondolom, hogy vannak olyan pontok, amelyek meghatározók az Európai Unió számára. Fontos egy olyan áttelepítési programot megvalósítani, amely realista és a szolidaritás elvére támaszkodik. Globális GDP Nyolc százalékát vagyunk csak hajlandóak a világ menekültjének befogadni. Nemrégben Kanadában látogattam, és megnéztem azt, hogy ott a gyakorlat mi. Nagyon hatékony az ottani eltelepítési program Kanadában. Malin azt javasolja a jelentésében, hogy vezessük, vezessünk be egy olyan gyakorlatot, amely inkább ehhez hasonlít, illetve az UNCHR elvét veszi alapul, és azt gondolom, hogy a hatékony realista programoknak ez kell, hogy kiinduló pontja legyen. Nagyon fontos, hogy az európaiak eltökéljék magukat egy olyan program mellett, amelyet a civil társadalom támogat, illetve a magánszektor is. Ez nagyon fontos, eh, hogy ezek a felek mind részt vegyenek a hatékony áttelepítési programban. Hét különböző kezdeményezés létezik, amelyeket már elindítottunk, és az áttelepítés és menedékjogi eljárást átalakítsuk. Nagyon fontos, hogy ezeket egységként kezeljük a sürgősségi eljárások témája is érdekel, és azt gondolom, hogy e, ez igen nevetséges, ahogy ön is megfogalmazta, nevetséges azt gondolkodni, hogy a négy hónap elég idő a sürgősségi eljáráshoz, illetve megfelelő idő tartam, hogy hogyha négy hónap ilyen hosszú teridő, akkor e, teljes mértékben elvesztegetett e, ügy ez. Nagyon fontos kiegyenlített megközelítést alkalmazni, hogy ezt a jelentéstől is elmondta. Fontos, hogy a tagországokat arra ösztönözzük, hogy megvalósítsák az áttelepítési programjaikat. Ez nagyon fontos az én országom szempontjából is. Hát nagyon fontos, hogy elismerjük azt, hogy sok testvérünk van a saját nyelvi csoportunkból is, akik az óceán túloldalán, csendes óceán túloldalán szenvednek, és remélem, hogy konstruktív módosítókat tudok benyújtani, számíthatnak a támogatásomra. Elnök, köszönöm szépen, Diaz Demére úr, köszönöm, hogy felhívta a figyelmet a nyelvi fordítási problémákra. Az áthelyezés és az áttelepítés kifejezések a relokáció és a resettlement között, ez fontos. Mondva a kanadiai delegációt is megemlítette, és fontos, hogy a jó modelleket promotáljuk, hiszen ezek progresszív modellek. Köszönöm szépen, Dézdemére úr. Azt gondolom, hogy ennek a pontnak sokkal több időt kellett volna, hogy szálljunk. Nem tudom, hogy miért csak 45 percünk van erre, de szeretném, hogy mindenki szót kaphatna. A szociálista frakció nevében Kéti nincs itt. Szeretne valaki más esetleg szót szólni? Birgit, esetleg uh, Kéti nevében, vagy Fernando, valamelyik költök. Én nagyon uh, uh, röviden tudok fogalmazni, lehet, hogy Juan majd kiegészít még. Általában véve szeretném mondani, hogy egy kicsit meg vagyok lepődve, amiatt, hogy szükség van arra, hogy beszéljünk az áttelepítésről hogyha az Európai Unióban védelmet kérünk, és természetesen itt egy olyan országból érkezik, amelyen nincsen vízumentes megállapodás, tehát csak illegális módon lehet megállapodni, ez nem bűncselekmény amúgy, még akkor is, hogyha néhányan úgy értelmezik, hogy ez bűncselekmény. Tehát, hogyha szeretnénk biztosítani arra, hogy ki jöjjön, olyan személyek, akik háborúra menekülnek, akkor ezt csak az áttelepítés keretében lehet megszervezni. Tehát az igaz, hogy az összes tagország azt mondja, hogy mi a tényleges menedékjogot kérőkön szeretnénk segíteni, akiknek tényleg szükségük van a védelemre, akkor miért nem használjuk az áttelepítést? Ez soha nem fogja megszüntetni, illetve megállítani az összes embert, a, aki rossz helyzetek elől menekül, viszont minimalizálhatja a nehéz helyzeteket, a szomorú helyzeteket, beleértve az embercsempészetet, egy kicsit megnyitjuk a az ajtóinkat, és az áttelepítésen dolgozunk. Éppen ezért remélem, nem vagyok túlságosan optimista, de remélem, hogy a tagországok belátják azt, hogy ez jó módja a humanitárius felelősségeink vállalásának, a védelem megadásának olyan emberek számára, akik politikai és kínzás, háború elől menekülnek. Hát fontos, hogy legyenek védzáradékaink, hogy olyan emberek érkezenek, akik tényleg védelmet keresnek. Tehát a tagországok érvelését kíváncsian várom, hogy miért ellenzik ezt az elképzelést. És az összes vitán mindig ez a probléma. Természetesen az áttelepítés nem az egyetlen megoldás, lesznek olyanok, akik átlépik majd a határt, nem az ajtón keresztül jönnek be, mert hát a rossz helyzeteket is meg kell oldani bizonyos harmadik országokkal. Az áttelepítés a menekült egy nagyon fontos része, és remélem, hogy a tagországok elkezdenek ezen dolgozni. Köszönöm. Hát, tudom, hogy kicsit bonyolult, hogyha két szocialista kollégának adok szót. Kérem, hogy legyenek röviden, és csak a másik szocialista vetületet világítaná meg. <clears throat> Rendben, rövid leszek. másik szakbizottság ülés távoztam volna éppen, de lennék szólni a vitához. Vártam az árnyék jelentéstevőket, tűnik, hogy nincsen tevői beszámoló, de szeretném biztosítani önöket arról, hogy itt egy érzékeny témáról van szó, a humanitárius vízumok. Én nem vagyok az elnyékjelentéstevője ennek a témának, de a jelentéstevője vagyok a vízumkódexnek. És pontosan itt jön a megjegyzésem, a technikai részletek mellett és a kezdeményezés kialakítása mellett fontos, hogy politikai módon lépjünk fel. Ez azt jelenti, hogy szembe kell néznünk a jogalkotási folyamat másik ágával, a tanácssal. Miért tekintjük át az átrepítést és a relokációt, miért tekintjük át a teljes csomagot, amit egyszer már elfogadtunk az Európai Parlament mandátumát, azért, mert rosszul viselkedik a tanács. Nem tartja a tagországok, bocsánat, a tagországok, a kormányok nem tartják a törvényeket, az áttelepítés nem került megvalósításra. Voltak programok, határozatok, amelyeket nem valósítanak meg. Éppen ezért eh, tekintjük át ezt az egész kérdést. Az áttepítés nem működik, és az áthelyezés sem működik. Tehát politikai módon kell fellépnünk. Amellett, hogy kialakítunk egy keretet az Európai Parlament számára a jogalkotási folyamatban, és ezt kijelöljük, ezt a keretet. Stratégiai szempontból is tovább kell lépnünk, és ki kell állnunk a trialóguson, amikor a végső jogalkotási szakaszra kerül sor, ez pedig a kezdeményezések elfogadása. Fontos biztosítani azt, hogy ezt a törvényt, ezeket a rendelkezéseket a tagországi kormányok is tartják. Elnök, köszönöm szépen! ECR elnök jelentős tövője, Helga Stevens. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Én is köszöntet szeretnék mondani a jelentéstevőnek a kitűnő munkáért, az eddigvészet kitűnő munkáért. Látom, hogy ö, sok módosító van, 125, nem tudtam az összeset végigvenni, és ö, mire nem olvastam el az összeset, nehéz nyilatkoznom, de várom konstruktív együttműködési konzultációt a szennyék jelentéstevő üléseken, és remélem, hogy nem változtunk sokat a pozíció. Nyilván minimális változtatásokra szükség van, de alapvetően a javaslat jó. Viszont meg kell várjuk, hogy mi történik. Én egyetértek önnel abban, hogy fontos elkerülni a munka megkettőszöröződését az UNCHR-rel. Forrásink limitáltak, tehát nagyon fontos ezeknek a forrásoknak a legjobb használatát biztosítani. Azt gondoljuk, hogy nagyon fontos azon személyek szemet maximalizálni, akiket sikeresen tudunk áttelepíteni bizonyos idő alatt. Tudom, hogy most nem erről szól a vita, de erről is kell vitát nyitni. Fontos a köztámogatás az áttelepítéshez, és fontos, hogy realista módon tudjunk gondolkodni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az alja képviseletében Cília Wikström. Köszönöm szépen. Előmisát képviselem, aki az árnyék előadója ennek az anyagnak, éppen ezért franciául folytatom. Eh, Michel úr köszöntet szeretne mondani a projektjét, illetve konstruktívnak értékeli a hozzáállást. Egyértelmű az akarat arra, hogy a javaslat megfelelő irányba mutasson. Az áttepítési program csak része a megoldásnak, amelyel reagálnia kell az Európai Uniónak a menedékjogi válságra, menedék, menekült válságra. Ambiciózusok a célok, a mechanizmus kialakítása, ahol mindenkinek részt kell vennie, a felelősségből részt kell vállalnia. Hát nagyon fontos az elkezdett munkát Marin Björkkel folytatni, illetve az többi testével, és fontos, hogy a szöveg megfeleljen mindennek, amit a parlament követel a menekült válság kezdete óta. Ez azt jelenti, legális utak megerősítése olyan személyek számára, akinek nemzetközi védelemre van szükségük. Köszönöm szépen, elnök úr! Oh, that's... Louis, Louis Michel would be proud of... Louis Michel büszke eh, volna rád, büszke lenne rád, Cecília, fantasztikus. A zöldek képviseletében nincs itt Judit Zárbió, a zöldek nevében eh, hozzászólnál a vitához? Nincsen eh, zöld árnyékjelentéstevőnk, Judith Sargentini volt az árnyékjelentéstevő, de nincs itt. Az FDD-ből, ELDD-ből nincs itt senki. Akkor megadom a lehetőséget a többi kollégának, aki hozzá szeretne szólni a az Albió úr. a shadow. I'm sorry, I didn't see you, Mr. Elnézést, nem láttam önt. Eh, megváltozott a frizurája, ezért nem vettem észre szakáll hiányzik, ezért nem ismertem fel. Elnézést kérek. Köszönöm szépen. Nem, szeretem, ha felismernek. Elnök úr, ezért változtatok a frizurát hetente. Bene, intanto, intanto faccio i miei complimenti alla... Köszönöm szépen először, is gratulálok az asszonynak, és egy-két megjegyzést eh, szeretnék elmondani a mi frakciónkról. Eh, ennek az eszköznek, humanitárius eszköznek kell maradnia a migrációs áramlatok eh, kezelésében. A az áttelepítések számával kapcsolatban egyetértünk az előadó asszonynal, aki a harmadik országokra, országokkal folytatott együttműködésről szól. Az Európai Unió szerint a lehető legtöbb tanulságot kell levonni. Egyetértünk abban, hogy a hivatkozást vegyük ki a török megállapodásra, mert ez nem követendő modell. A sürgősségi eljárást is támogatjuk, ahogy az előadó asszony megfogalmazza ez segíti a veszélyben lévők támogatását. Világos célokat kell megfogalmazni az áttelepítésre, mert csak a számszerűsíthető célok tudnak eh, ennek az eszköznek jelentőséget adni. Fontos ebben az eljárásban az Európai Parlament részvétele, ez eddig ugye hiányzott. A menekült ügyi ügynökségnek nagyon fontos szerepe van, és függetlenül kell fellépnie, humanitárius elveket tiszteletben tartva, a harmadik országokkal is fel kell venni az uniónak a kapcsolatot. Osztjuk azt a véleményt, hogy nem váltjuk ezt fel más eszközökkel, mint például a családegyesítés, és így tovább. Egyetértünk az előadó asszonynal, hogy csak akkor kell ezt használni, erre a célra, amikor más uniós eszközökkel nem lehet megoldani a problémát. A többivel egyetértünk, és jónak tartjuk a jelentést. Köszönöm szépen. Köszönöm, akkor most a többi képviselő következik, és végre akkor megadhatom a szót Ávi Alasszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr! Az uniós áttelepítési program egy alapvető része a bizottság menekültügyi kapcsolatos javaslatának. Mit jelent ez tulajdonképpen a határok externalizációját? Mi más országoknak fizetünk, hogy a határokat ellenőrizzék. Az áttelepítés gyakorlatilag egy szerződésnek a klauzulája lehet, ahol mi fizetünk, és a határellenőrzés munkáját másokra bízzuk, őket bízunk meg azzal, hogy a deportációt, az emberek bezárását elvégzik, gyakorlatilag ez a felelősségek átruházása másokra. Humanitárius eszközre van szükség, amelyet sürgős helyzetben is lehet használni annak érdekében, hogy a vállalt kötelezettségeinket végre tudjuk hajtani. Tehát ezeket az eszközöket ne csak a deportáció megvalósítására deportálás megvalósítására használjuk. Björk asszony több pontot felvetett az általam elmondottak közül, és ő maga is elmondta, hogy a bizottságnak az a javaslata, hogy azok a személyek, akik illegálisan próbáltak belépni az EU-ba az elmúlt öt évben, ne tehessék ezt meg. A Genfi egyezménnyel egyébként szemben megy ez a javaslat, tehát a bizottságnak ezt a javaslatát nem fogadhatjuk el. Az áttelepítés nem válthatja fel az EU-ba lépés többi legális módját. Mi ezt szeretnénk látni megvalósulni, és a tagállamoknak is vállalni kell a felelősségüket, teljesíteni a kötelezettségvállalásokat. Mindenképpen garantálnunk kell azt, hogy az Európai Unió ne egy olyan unió legyen, amely megállapodik a külső országokkal, és kiszervezi gyakorlatilag ezt a feladatot. Köszönetet mondok az előadónak még egyszer a munkájáért. Köszönöm szépen, és Radev úr következik, mondja az elnök. Köszönöm, elnök úr. A az uniós letelepítési program fontos, lennének központok ugye az Európai Unión kívüli államokban. Az Európai Unió finanszíroz már menekültáborokat máshol, segíti azokat az államokat, akik befogadják a szíriai és más konfliktusok elől menekülő személyeket központokat kell tehát létrehozni, hogy a menekült státuszt kérők benyújthassák a kérelmüket, és az ENSZ hivatala által kiválasztottak benyújthatják a kérelmüket, és akkor utána élhetnek a joggal az áttelepítésre. Most már tehát nem csak a, küls, tehát így most már csak a határokon kívüli államokra kell odafigyelni, több száz életet meg lehet menteni, a nemzetközi védelmet kérő embereknek nem kell a veszélyes földközi tengeri átkelést megkezdeniük, hanem biztonságban benyújthatják a menekült státusz iránti kérelmüket a, ezekben a külső harmadik államokban a biztonsági ellenőrzést le kell folytatni, mielőtt az érintett személyek uniós, Európai Uniós területre lépnek. Így az európai állampolgárok is biztonságban érzik majd magukat. Én meggyőződés vagyok a felől, hogy ez működőképes, és hogy a tagállamok így ezt működtetni tudják, de nehéz az egész javaslatot elfogadni. A tagállamnak, tagállamoknak joga van azokat az embereket kizárni, akik veszélyt jelentenek a biztonságukra. Tehát ez elkerülhetetlen, hogy azonnal hosszú távú vízumot kaphasson egy ilyen személy, mert ez diszkrimináció harmadik államok állampolgáraival szemben. Köszönöm, mondja az elnök. A következő hozzászóló Döpré úr. Köszönöm szépen, elnök úr, gyors leszek. Nem fogok általános megjegyzéseket tenni, mert nagy vonalakban egyetértek az előadónkkal. És azzal is, amit Cecilia Wigström csodálatos franciasággal mondott Louis Michel nevében. Két megjegyzést szeretnék viszont megejteni, illetve egy megjegyzést és egy kérdést. Az áttelepítéssel kapcsolatos költségvetéssel foglalkozom, tehát ezért a témáért vagyok felelős. És hivatkozik a javaslat konszenzusra a frakciók között, tehát hogy a nemzeti programok azok folytatódnak, és hogy 6000 euró jutna minden egyes személyre aki a, ezeknek a tagállamoknak a területén nemzetközi védelemben részesül, az európai program keretében 10, ezer eurót. Én abban egyetértek, hogy bizonyos műveleteket finanszírozza, finanszírozzon az EU az EU-s keretek között, de azt nem látom, hogy miért kellene európai pénzekből támogatni olyan politikákat, amelyeket a nemzetállamok folytatnak ez gyakorlatilag elvi kérdés, tehát hogy igen vagy sem, az Európai Unió költségvetését nem kellene arra korlátozni, hogy csak és kizárólag az Európai Unió által elfogadott fellépéseket finanszírozzák. Tehát e-, ez elől a kérdés elől nem lehet elmenekülni, majd a tagállamok döntik el persze, de szerintem a az Európai Parlament következetesen kellene, hogy képviselje ezt a megközelítést. A másik dolog, a vízadosszért is felelős vagyok, és ezzel kapcsolatban van egy kérdésem. Tehát, hogy az áttelepítés által érintett személyek esetében mi lesz a helyzet? Ugyanazt a dokumentumot fogják megkapni, független attól, hogy melyik tagállamba kerül be, vagy kerülnek, vagy pedig rábízzák majd a tagállamokra, hogy ők döntsék el, hogy mi az a dokumentum, amelynek a segítségével átléphetik az érintett állam határát, és aztán ott tartózkodhatnak. Nekem úgy tűnik, hogy ha európai programról van szó, akkor egyrészt ugye nem csak a finanszírozást kell um, ugyanolyan szintről érkezzen, hanem a dokumentumnak is ugyanannak kell lennie minden esetben, mert így uh, jön át az európai jellege ennek az egésznek. Köszönöm elnök úr, és elnézést, hogyha hosszú voltam. Nem, egyáltalán nem fogalmazott túl hosszan, mondja az elnök, köszönöm szépen, és jó, hogy most mondta el ezt a megjegyzését, ez nagyon fontos, köszönöm szépen a költségvetési felvetést is. És mielőtt visszatérek az előadóhoz, Melinhoz, van még Lenár kolléga, azt hiszem, aki szót kért, ő az utolsó. Köszönöm szépen, elnök úr, én is rövid leszek. Amikor parlamenti képviselő lettem engem, meglepett, hogy csak 14 tagállamnak volt áttelepítési, működő áttelepítési programja. Tehát valóban szükség van egy uniós áttelepítési programra, ami a javaslatot illeti, mármint a bizottság javaslatát, vannak benne jó dolgok. És köszönetet is mondok az előadónak a munkájáért. Azt, azon viszont elgondolkodtam, hogy mennyire megvalósítható mindez. Láttuk már, hogy az áttelepítés egy picit beindult, de a tagállamok lelkesedése az az igazság nem túl nagy. Mindig felmerül ez a nehéz kérdés, hogy legyen ez kötelező vagy önkéntes. Az előadó végül az önkéntes megoldást választotta, de ugye ez a több ezres 250 ezeres áttelepítési cél az önkéntes jelleg mellett nem biztos, hogy elérhető. Tehát egy picit el kellene gondolkodni ezen is, hogy mi az, ami megvalósítható. Van egy kérdésem a család egyesítése kapcsolatban, ez hogy passzol az áttelepítési programba? 2016-ban Hollandiában kb. 30 ezer kérés nyújtottak be menekült státuszra vonatkozóan, és közben 2000 jöttek be biztonságos jogi úton, a család, család egyesítés keretein belül, és azt hiszem, hogy ezeket az utakat is el kellene ismerni. A szöveg a 2015-ös áttelepítési adatokra is hivatkozik. Ez volt az az év, ahol egy millió ember lépte át illegálisan a határokat. Hát persze ez nem túl előnyös, vagy hogy azok a tagállamok felléptek, akiknek a határát nagyon sokan átlépték, hogy, hogy befektettek volna az áttelepítési programba. A bizottság javaslatából megvan ez a kapcsolat, az áttelepítés, illetve az olyan megállapodások között, a, a, az illegális migrációról szóló megállapodások között. Aztán, hogyha a GDP-t veszük alapul a számításokhoz, akkor csak annyit mondanék, hogy általában ugye a GDP-t 50%-ban és a lakosságot 50%-ban számoljuk be. Talán az áttelepítési programnál is ez lenne a helyes módszer. Arról is gondoskodjunk, hogy ne csak az európaiak tegyenek erőfeszítéseket, hanem globális szinten is legyenek ilyenek. Mert hogyha mi lépünk, akkor még mindig csak a UNHCR által azonosított emberek 25%-ának a helyzetét tudjuk megoldani. Tehát mindenképpen globális megoldásra van szükség az ENSZ égisze alatt, hogy legyen hogy azok az emberek, akik a UNHCR szerint átelepítésre jogosultak, kapjanak valahol helyet a világon. Köszönöm, nagyon mondja az elnök, nagyon szorít bennünket az idő és fontos jelentés következik a mostani után, de hát hogyha lehet, akkor nagyon röviden még megadnám a szót a bizottságnak, mielőtt az előadóhoz visszatérünk. Köszönöm szépen, elnök úr, megköszönöm az előadónak is, tisztelt képviselők, egy-két szót szólnék csak. Ami minket illet, nagyra becsüljük a javaslat általános támogatottságát itt a parlamentben és azt is, hogy a célkitűzésekben egyetértünk. Említeném azt, hogy az áttelepítésen kívül a javaslat a meglévő áttelepítési rendszerekre is épít, amelyek most vannak életben, majd látják a mai jelentésből, hogy az elfogadott számadatok kétharmadát már teljesítették, tehát az áttelepítés az már megvan. 15.500 emberről van tehát szó. Még egy-két dolog azzal kapcsolatban, amit az előadó mondott, a bizottság teljes mértékben egyetért a UNHCR szerepével, tehát ők a fő partnereink, a mi fő partnereink az áttelepítésben, és természetesen nagyon szívesen dolgozunk tovább azon, hogy ezt konkrétan megfogalmazzuk a tövegben, szövegben, tehát hogy garantáljuk azt, hogy ez világosan megjelenik ott, hogy elengedhetetlen a UNHCR támogatása a közös munka. Nagyon fontos eszköz ez a nemzetközi védelem biztosításában. Tehát ez a fő, az egyik fő célkitűzés, de a bizottság véleménye szerint stratégiailag is felhasználható az áttelepítés, hogy harmadik országok kapacitását bővítsük a, a befogadásra, illetve hogy a globális felelősség vállalást segítsük a New Yorki nyilatkozat értelmében. Tehát ezért gondoljuk azt, hogy az áttelepítés egy olyan eszköz, amellyel jobban tudjuk kezelni a migrációt, és a javaslatunk négyes cikkében szerepel is ez, tehát hogy milyen elemeket kell figyelembe venni, milyen tényezőket, amikor meghozzuk a döntést, hogy milyen országokból kerül sor áttelepítésre. Tehát igen, az áttelepítés fontos eszköz a nemzetközi védelem megadásához, de nincsen e, szubjektív joga semmilyen személynek az áttelepítésre. Tehát fontos azt elmondani, hogy itt legyenek általánosabb e, kivételek, vagy a kizárásra e, kizárást jelentő tényezők, amelyek konkrétabbak, mint a Genfi Egyezmény. Itt nem a nemzetközi védelem nem megadásáról van szó, hanem arról, hogy valaki nem felel meg az áttelepítés követelményeinek. Az áttelepítés jellegéből adódik ez a tagállóknak, tehát kikezelni olyan személyeket, akikkel kapcsolatban a Schengen információs rendszerben vagy egy nemzeti adatbázisban már figyelmeztetést továbbítottak. Nagyon röviden a számok a bizottság egyetért azzal, hogy a New Yorki nyilatkozat céljait kell, hogy teljesítse a program, tehát hogy a legális útvonalakat erősítsük. Viszont az a bizottság véleménye, hogy nem lenne túl előnyös, hogyha kötelező áttelepítési adatok lennének az elkövetkezendő évekre. Tehát ezért javasoljuk azt, hogy egy, egy maximális számot fogadjanak el, évenkénti alapon a fő partnerekkel folytatott eszmecsere alapján, és ide tartozik a parlament is ezen partnerek közé. Ami a költségvetést illeti, a bizottság az teljesen támogatja a Költségvetési Bizottság véleményét, tehát az áttelepítési terveknek ambiciózusoknak kell lenni, és EU szinten megfelelő erőforrások kell, hogy rendelkezésre álljanak, hogy a tagállamokat támogassák az áttelepítésben. Ez azt jelenti, hogy jól kell felhasználni a korlátos erőforrásokat az áttelepítésre. A véleményünk szerint az EU költségvetés csak egyszeri összegekkel kell, hogy támogassa az áttelepítést, közös kritériumok, közös kritériumok esetleg a kizárásra és közös struktúrák megléte mellett, amelyeket a keret előír. Van egyébként nemzeti rendszereken belül is forrás az áttelepítésre, de ez nem az EU-s rendszerhez tartozik. A nemzeti rendszereket is lehet támogatni, e, úgy, hogy erősítsük a tagállamokat, hogy tudjanak infrastruktúrát létrehozni, és így tovább, de az egyszerű kifizetések esetében összekötjük az EU-s költségvetést az EU-s keretekkel. Végül, de nem utolsó sorban, az, hogy következetesek legyünk a közös európai menekültügyi rendszerrel, a javaslatunkban ugyanazt a státuszt fogalmazzuk meg, az áttelepítettek számára, mint azok számára, akiknek nemzetközi védelemre van szüksége, hiszen ugyanazokról az igényekről beszélünk. Köszönöm szépen, és az előadó következik. Thank you very much. Köszönöm szépen, és köszönöm az összes hozzászólást. Először is azt szűröm le a hozzászólásokból, hogy sok támogatást kapok európai szinten az áttelepítéshez az Európai Parlament azt mondja, hogy legális és biztos útvonalakat szeretnénk Európába, akkor ezt komolyan gondoljuk. Ezt gondoljuk pontosan, amit itt leírunk. És ezt többször el is ismételtük. És örömmel látom, hogy sok támogatót kapok. Megjegyeztem itt a megjegyzéseket, az aggályokat, csak egészen röviden reagálnék néhány dologra. Természetesen erről már tárgyaltunk, és fogunk is tárgyalni majd az árnyék előadók ülésén, hiszen itt arról van szó, hogy a menekülteket befogadjuk, vendégül látjuk, tehát itt nem 6 vagy 10 ezer euróról van szó, amely a menekültek költségeit fedezi. De ez egy szimbolikus összeg. És nem akarjuk azt mondani, hogy ezt akarjuk, vagy azt akarjuk. Ne, minden, minden fronton szeretnénk előbbre mozdulni. És úgy gondolom, hogy a tagállamok szeretnének ebben az európai programban részt venni. Azért, mert jobb lenne. De vitassuk meg, és elképzelhető, hogy csökkentjük ezt az összeget, vagy a különbség az valahogy világosabb lesz. De, de beszéljük majd meg az árnyék előadók ülésén. Az áttelepítés, Lenárs úr, nem az egyetlen lehetőség erre a globális problémára, egy lehetőség. De ez egy nagyon konkrét dolog, és itt partnerei lehetünk az UNHCR globális áttelepítési programjának. Tehát igen, néhány ország eh, húzódozik, de 2015-ben például Németország, Svédország fogadta be a legtöbb menekültet. Svédország esetében igazából ez a cél semmilyen változást nem jelent. 5000 és 5000-et jelent. De így is el lehet mondani. Tehát a családegyesítés. Tehát ez nem, nem európai szintű dolog. Éppen ezért ezt a dolgot elvál, elválasztottam. És most áttörök, áttérek azokra a dolgokra, amelyeket a bizottság vetett fel. Én nem vagyok ellene a stratégiai céloknak az áttelepítés tekintetében, de ez azt is jelenti, És nagyon fáradozunk, és szerintem ezt a helyzetet stabilizálhatjuk. Tehát ez az áttelepítés stratégiai lényege. Tehát itt, itt nem arról van szó, hogy itt kerítést építünk, ott más csinálunk. Tehát a humanitárius szempontot mindenképpen meg kell őrizni. A SIS regisztráció de csak annyit szeretnék elmondani, hogy különféle tárgyalások zajlanak egyidejűleg, és tudom, hogy trilógusok is vannak. Én azt javaslom, hogy a, a regisztráció ne történjen meg, mielőtt pozitív döntés született. Tehát az összes ország és az Európai Unió is amennyiben már megvan a pozitív döntés, akkor gyűjtheti az adatokat. Hiszen az emberek dokumentációja eléggé hiányos, az UNHCR-nek van dokumentációja, és itt természetesen a nemzetközi védelmet is garantálni kell. Tehát itt már létező rendszerekre kell építenünk. És mit csinálunk, hogyha az emberek már itt vannak, az egy más történet? Michel is így nyilatkozott. Itt be is fejezem. És várom a további munkát az árnyékelőadókkal, többi kollégával, és az árnyékelőadók megbeszélése április 25-én lesz, de előtte azért mindenkit megkérek, hogy jelentkezzen nálam, hogy bizonyos egyéb részeket is megbeszélhessünk a jelentésből. Köszönöm. Köszönöm, Malin. Köszönöm a tagjainknak is. Igen. Tehát szerintem minnyáján láttuk, hogy az áttelepítés más, különbözik a többi témától és mindenképpen eh, elképzelhető, hogy nem lesz közös európai áttelepítési politika, és Döpré úr által említett kérdések is eh, nagyon lényegesek. Tehát egy nagyon jó vita alapunk van. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak, az árnyék előadóknak és a kollégáknak. És várjuk a részleteket. Köszönöm. Most akkor áttérünk a következő napirendi pontra, és én itt nem szeretnék most nem szeretném a szót szaporítani, hanem átadom Ceciliának a szót. Köszönöm, Claude. Köszönöm a figyelmeteket, kollégák. Múltkor nagyon sokat beszéltem, amikor bemutattam a jelentésemet. Most csak szeretném meghallgatni a véleményeteket, és szeretném megvitatni a benyújtott módosítókat. Természetesen meg fogom vizsgálni a javaslatokat. Szeretném elmondani, hogy a módosítók a házunk teljes politikai spektrumát tükrözik, és egy világos irányvonal van. Ennek örülök. Tehát úgy tűnik, hogy van egy megbízható többség, amely egy automatikus rendszert szorgalmazna, és biztos vagyok abban is, hogy a módosítók nagy száma javítja a saját kezdeményezésű jelentésem minőségét, és biztos, hogy kompromisszumokat is fogunk találni. Reméljük, hogy a szakbizottságban és a plenárison is többséget kapunk, ez politikai okokból nagyon fontos. A kötelességem és megtiszteltetés lesz számomra, hogy a kompromisszumokat megtalálhatjuk együtt. A lényeg az az, hogy egységesek maradjunk. Szeretném a szándékomat megismételni, amit leírtam már a jelentésemben. Tehát nagyon fontos, hogy egyensúlyt hozzunk létre, és hogy egy koherens rendszert hozzunk létre, amely működhet az életben, és én ezt teszteltem is NGO-kkal, tagállamokkal. Tehát koherens megközelítésre van szükségünk. Hogyha belegondolunk az anyag összetett voltába, akkor alapvető az, hogy a kompromisszumaink garantálják, hogy a rendszer fenntartja ezt a koherenciát, ezt az egyensúlyt. Hiszen a kollégák túl jöttek a javaslatok. Egy olyan rendszerre van szükség, amely a valóságban működhet, amely megváltoztathatja a valóságot, és ez természetesen az összes tagállamra vonatkozik. Európai választ kell találnunk egy igazából európai kihívásra. Egy tagállam sem tud egyedül lépni. És természetesen a, me, a bizalom is nagyon fontos, a polgárok bizalma, a tagállamok bizalma, és a kérelmezők bizalma, hiszen érezniük kell, hogy komolyan veszik őket, és hogy egyenlően bánnuk, bánnak velük, bárhol is ítéljék meg kérelmüket. Ez jobb jogi garanciákat is jelent, jobb információrendszert, de teljesen világos, stabil szabályokat is. Hogy hogy az érintett tagállamok tudják vállalni a felelősséget, a menedékjog iránti kérelmet. Tehát nagyon fontos, hogy ne lehessen megkerülni a rendszert hiszen itt személyi bizottságról van szó, és nagyon-nagyon veszélyes eltűnni a radarról Európában. Tudjuk, hogy tízezernyi gyerek tűnik el Európában, eltűnnek a radar képernyőjéről. És most elmondhatom, hogy ez nem lesz könnyű feladat. Egy 1021 módosítót nyújtottak be, de egyik sem javasolja, hogy a politikai élet könnyű lesz. Nehéz lesz, de én bizakodó vagyok, hogy a parlament meg tudja mutatni a polgároknak és az európai kormányoknak, hogy együttműködünk, egységesek vagyunk, és akkor képesek vagyunk közös megoldásokat találni, amelyek a való világban, a való életben is működnek és egységesnek kell lennünk, együtt kell működnünk, hiszen csak is így tudjuk fenntartani a koherenciát. De mindenképpen találunk egy előremutató útot. meg vagyok róla győződve. És együtt tesszük most, egy kicsit eltérő irányokba mozdulunk el, de tudjuk, hogy nem nálunk vannak a legnagyobb akadályok. Itt az árnyék előadók csapatában. A legnagyobb ellenállás a tanácsban lesz. Éppen ezért politikailag nagyon fontos, hogy találunk egy előrevezető utat, és hogy egységesen lépjünk fel. Hiszen a mi koherens megközelítésünk, a mi szövegünk biztos, hogy energiával tölti fel a tanácsot is, és elmozdítja a tanácsot, ugyanúgy, hogy mi is mozdulunk. Most pedig pozitív megjegyzéssel zárom, minden lehetséges, és a politika még mindig a lehetséges művészete. Köszönöm. Isten hozott a klubban. Igen, pontosan. Tudjuk, hogy a feladat óriási, és az biztos, hogy ez egy nagyon nagy anyag, és rengeteg munka van benne. Tehát most akkor áttérünk rögtön az árnyék előadókra. Mussolini asszony a néppárt részéről. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr mi már elmondtuk, hogy az előadó asszony által módosított szöveget optimális kiinduló pontnak tartjuk a tárgyalásokhoz. Vannak benne olyan pontok, amelyeket még meg lehet változtatni természetesen, és ugyanúgy, ahogy a múltkor, amikor beszéltem, én is utaltam a szolidaritásra, a rugalmasságra, amely szeretel a szövegben, tehát eh, nagyobb rugalmasságra van szükség a tagállamok részéről és a kompetens tagállamok részéről, illetve az érintettek részéről. Én most csak azokra a pontokra térek ki, amelyek a biztonságot érinti, azért, mert ezeket más kollégák is itt emlegették. Én tanulmányt készítek az eljárásokról, az ISOPS eljárásokról, ugye ezek a az, a standard operatív eljárások, amelyeket életbe léptetnek a határok az Olaszországban vagy Görögországban határos országokban. Ezek a rendszerek, például a hotspotok is, amelyek Olaszországban vannak, de például más tagállamokban nincsenek. Tehát nálunk van egyfajta eljárás sorozat, biztonsági eljárások, az első azonosítás, fotó, vagy egy számmal ellátott karkötő, és így tovább. Tehát ezek a folyamatok gyakorlatilag még a Dublini rendszer működtetése előtt következnek be. Mi működtetjük ezt, mint a tagállam, de más tagállamok nem használják ezt a rendszert, mert nem szabályozza ezt semmi Olaszországon kívül, tehát máshogy nincs ilyen jogszabály. Dublint mindenki ismer, ismeri, ugye itt vannak ezek a kérelmezők, nincsen kötelezettsége senkinek arra, hogy digitális új lenyomatot vegyen. Az Eurodac rendszerébe kerülnek be ezek az információk, hogyha bekövetkezik az új lenyomatvétel. Nálunk nincsen kötelezettség a digitális új lenyomatokra vonatkozóan, de ha a Dublini rendszer értelmében akarnak érelmezők lenni, akkor van az a kötelezettség, hogy ezt is meg kell tenni. Tehát figyeljünk erre oda, mert Olaszország ellen kaptak, indítottak ilyen kötelezettségszegési eljárást, amiért nem vett digitális új lenyomatot, pedig erre nincsen jogszabályi kötelezettség, előírás. Én nyilván a frakcióval egyetértésben több módosítót készítettem, nem olyanokat, ahol olyan területeken, ahol egyetértek az előadóval. Nyilván ott már egyetértés van, hanem inkább a, fej, a gyorsított eljárással kapcsolatban nyújtunk be módosítókat. Mi szeretnénk ezt fenntartani, amikor biztonsági okok vannak erre. Gondolok azokra a, az országokra, ahol ezt a gyorsított eljárást alkalmazzák, mielőtt még a Dublini kritériumokat alkalmaznák olyan emberek esetében, amelyek veszélyeztethetik az érintett állam biztonságát vagy közrendjét. Emlékeztetek még egyszer, hogy egy kérelmező ország alkalmazza ezt a biztonsági eljárást, akkor kompetens tagállammá válik. Ez nagyon fontos jogi szempontból, tehát a kérelmező és a kompetens tagállam meghatározása. Végül pedig nagyobb felelősséggel kívánjuk felruházni az Európai Ügynökséget, milyen áttelepítésekre gondolunk? Az önkéntes áttelepítésekre. Ugye mindenki tudja, hogy négy hét elteltével a kérelmező a felelős tagállamból önkéntes alapon mehet el. Ezt kérik néha, be lehet nyújtani négy hét után a kompetens tagállamhoz, de az is lehet, hogy nem, jelen, nem következik ez be, ez egy opció. Az Európai Menekültügyi Ügynökségnek tehát nagyobb a felelőssége, és a tagállami hatóságoknak az összegyűjtött információkat meg kell, hogy tudni, meg kell, hogy tudni vizsgálják a rendszerekben, és ezzel kapcsolatban is módosítót készítettünk. Ezen kívül még más módosítókat is megfogalmaztunk a tranzit időszakkal kapcsolatban, tehát ugye, hogy vannak olyan tagállamok, amelyeknek még alkalmazni kell ezt, 5 évről 3 évre rövidíteni, aztán 30-ról 15 főre módosítani a csoportok számát, így jobb ellenőrzést lehet lehetővé tenni, és aztán pedig a család egyesítés. Ugye a Dublini rendszert most vizsgáljuk, de vannak más jelentések is, tehát ugye a család fogalmával most fogalmaz, foglalkozunk. Ez amúgy is egy elég nagy téma, mert a Dublini rendszeren belül a e, fiú és lány testvérek is megjelennek, és így tovább. Tehát még eléggé nyitott ez a téma. Ugye mi az igazság? A nukleáris család koncepciója az e, védendő. Ha egyszer elindulunk, akkor ez mint egy ilyen láncolat az összes többi dossziéban megjelenik. Aztán pedig a kiskorúakról is készítettem ezzel kapcsolatban egy módosító indítványt, mégpedig a következőt. Ugye mindig alapelv, alapelv kell, hogy legyen, hogy a kiskorúak a legmagasabb fokú védelmet élvezzék, a kiskorúak áttelepítése lehetséges a tagállamok között, de oda kell figyelni, hogy ne tudjanak el ezek a kiskorúak. Ugye van ilyen, hogy 14 év alatt nem kerülhetnek egyik helyről a másikra, viszont úgy lenyomatot nem vesznek tőlük, tehát aktuálisan jelenleg nem lehet őket ez alapján nyomon követni tehát, hogyha egy másik tagállamban jelenik meg egy kiskorú, akkor abban a pillanatban védelmet kell biztosítani neki. A, hogyha mondjuk a multitasking team úgy, dönti, hogy egy, úgy dönt, hogy egy másik tagállamba telepítik át ezt a szemét, akkor lelassulnak az integrációs, a befogadási folyamatok, lassabban férnek hozzá a jogaikhoz ezek a kiskorúak, azért, mert az egyik tagállamból a másikba transfer valósul meg, és közben ebben a folyamatban is eltűnhet az érintett személy. jó a kiindulási alap, mert létezik ez a csapat, tehát ez a multitasking team, viszont egy picit ez az automatizált jelleg aggaszt engem. Az integrációs folyamat a kiskorúak esetében nem túl egyszerű, és így új lenyomat nélkül nem lehet olyan jól nyomon követni az érintett szemét és az életét sem tehát valahogy garantálni kell a nagyobb, szigorúbb védelmet, azért is, mert a, a kiskorúak csoportja abszolút a legkiszolgáltatottabb. Az elnök befejeztem. Nem kell, hogy befejez mindent. Jó, rendben van, elmondtam, amit akarok. Megköszönöm akkor, elnök úr elnök. Igen, igen, csak az a lényeg, hogy kevés az időnk, és ilyen sok módosítóval nagyon fontos, hogy figyeljünk az időre, és hogy az összes adó szót kapjon 11.30 előtt. Elnézést kérek, hogy félbeszakítottalak és a szocialisták nevében is Lánynak mondom, hogy talán meg tudná oldani, hogy 5 percre korlátozza a mondani valóját. Igen, tudom, hogy ez a Dublini jelentés, és hogy mindenki nek sok mondani valója van, de kérem próbálja meg rövidíteni, parancsoljon. Köszönöm elnök úr, én megköszönöm a kollégeknek a hozzászólásaikat, és megköszönöm Wikström asszonynak, az előadó asszonynak a munkáját. Nagyon röviden bemutatnám a frakcióm álláspontját. A módosítom megközelítése a következő alapelven nyugszik. Azok az emberek, akik a háború és az üldözhetés elől menekülnek, nem egy konkrét tagállamba, tagállam felé, hanem az Európai Unió felé menekülnek. Ezért az EU-nak kell felelősséget vállalni, lépni és gondoskodni arról, hogy a menekültekkel kapcsolatban tényleg megosztják a tagállamok a felelősséget, ahogy azt a szerződések 77-78-as cikke előírja. Ez a parlament már többször is nagy többséggel közös európai megoldást kért, amelyre szükségünk van. Tehát, amit megszavaztunk a 2016 áprilisi Metzola állásfoglalásban, hogy az els, a belépés első országa helyett egy valódi felelősség megosztás valósuljon meg. Ugye kitöröltük az első ország elvét, a, mint a Dublini rendszer egyik elvét, és aztán pedig a értékek, Ugye ezek implicit módon a harmadik ország elvét elfogadják, a rendszer egy a kritériumok hierarchiáján eh, alapul, és automatizált mechanizmuson, amely figyelembe veszi lehetőség szerint a kérelmezők igényeit, észszerű igényeit. Ahogy Végszemlasszony is ezt megtette, a befogadhatatlansági ellenőrzések veszélyes szűrőt jelentenek, tehát ő ezeket nem támogatja, és én egyetértek az, azzal a javaslattal is, hogy a családegyesítés kapja a legnagyobb, legmagasabb prioritást legyen erre eljárás, különösképpen ami a kiskorúakat illeti. Javasoljuk a család fogalmának a kibővítését a bizottság szövegen túlmenően is, hogy jobban tudjuk tükrözni ezt a komplex valóságot a családok esetében, ami megtapasztalható. A bizottság gyakorlatilag olyan logikát követ, hogy ösztönözzük a szabályok betartását, és megpróbáljuk elrettenteni a másodlagos mozgásoktól a, az embereket. A diszkréciós klauzula értelmében mi kitörölnénk a, azt a lehetőséget, hogy pénz ellenében nem kell részt venni, mert a szolidaritásért nem lehet fizetni. A kiskorúakat pedig meg kell védeni, az érdekeiket képviselni kell, és a kérelmezők eljárási jogait is biztosítani kell. Hogyan működik az a, szisztém, az a rendszer, a szisztéma, amit az EU menedzsel? Először is regisztráció az első országban. Aztán, ahogy Wikström asszony javasolja, ugye az a light családegyesítési eljárás, utána pedig a többi kritérium jön, van a szponzori lehetőség is, ezt a kanadai sikerek után építettük idebe. Utána pedig a bizonyos követelményeknek megfelelő jelöltek ről gondoskodik a tagállam, amíg a kérelmet megvizsgálják, és hogyha nem felel meg a feltételeknek, akkor egy központi allokációs rendszer hozza meg a döntést, amely figyelembe veszi a jelölt nyelvtudását, családi kapcsolatait, képzettségét, és így tovább. A családtagomat a, és család, az a tagállamokat is arra ösztönzik, hogy vegyék figyelembe ezeket a kapcsolatokat és jellegzetességeket, könnyebb integrálni azokat a személyeket, akiknek kapcsolatai vannak már valahol, ahelyett, hogy a központi rendszer döntésére várunk. A befogadási költségektől is megmenekülnek így, hiszen a szponzorok vállalják ezeket a költségeket. Az automatikus allokáció alkalmazandó az összes többi esetben, hat tagállam közül lehetne választani, amelyek a legtávolabb állnak a referenciaszámok elérésétől. A választást két esetben nem kínálják fel, hogyha valaki hamis információkat adott arról, hogy családtagjai vannak valamilyen tagállamban, vagy hogyha valaki már távozott, tehát másodlagos mozgásra kerül sor. Ebben az esetben véletlenszerűen választ a rendszer, és egy tagállamot kínál. Így megszüntetjük a másodlagos mozgásokra vonatkozó ösztönzőt, és hatékony, fenntartható és fair Dublini rendszer valósul meg. A módosítókkal megpróbáltuk bemutatni azt, hogy van lehetőség egy megreformált Dublini rendszer működtetésére, ahol nem terhelnek túl sem, eh, semmilyen tagállamot, aki a tűzvonalban van, úgymond. Tehát kollégák, én kérem Önöket, ez a harmadik alkalom, hogy a Dublini rendeletet felülvizsgáljuk. Képesek vagyunk-e végre most már ezt rendbe tenni, és felelősen lépni, amikor a tanács erre képtelen? Szerintem le kell, hogy üljünk az asztalhoz, és szembesítsük a tanácsot a szégyen teljes viselkedésével. És legyen határozott szándékunk, mutassuk meg az állampolgároknak, hogy igen, együtt ezt meg tudjuk valósítani, és mindenki számára fenntartható rendszert működtetni. A mai nehézségek között nem csak a hatékony Dublini rendszer megteremtéséről van szó, hanem arról is, hogy megmutassuk az állampolgároknak, hogy miért van szükség az EU-ra, amikor globális európai kihívásokkal nézünk szembe, és egy tagállam sem tudja ezeket egyedül megoldani. Az európai projekt tehát ezekkel a kihívásokkal néz szembe. Nagy szeretettel várom az együttműködést az árnyék, előadó, előadói találkozásokon is. Köszönöm, Daniel Dalton következik az ECR nevében, mondja az elnök. Köszönöm, megköszönöm Ceciliának és az árnyék előadóknak a munkát, és megpróbálok egy-két dolgot elmagyarázni általunk benyújtott módosítókkal kapcsolatban. Mi mindenképpen szerettünk volna látni rugalmasságot a szövegben, tehát hogy a tagállamok elfogadjanak-e bizonyos kérelmezőket vagy sem. Ez mindig a, saját, mindig a tagállam saját döntése. A rendszer sikeresebb lesz akkor, hogyha önkéntes alapon működik a rendszer, a tagállamok jelentkeznek, hogy valakit befogadjanak a helyet, hogy kényszerítsék őket. Ekkor a menekültek hajlamosabbak lesznek az adott tagállamban maradni, ahelyett, hogy távozzanak egy másikba. A, tag, a jelöltet alokálni kell egy tagállamban, nem kell választási lehetőséget biztosítani neki, mert így aztán arra ösztönözzük, arra ösztönzünk mindenkit, hogy igenis kockáztassa meg a veszélyes átkelést a földközi tengeren, mert utána majd válogathat, hogy melyik tagállamba kíván menni. Szerintem ez nem észszerű megközelítése a helyzetnek. Én is benyújtok majd még módosítókat, ahol hangsúlyozzuk az információ fontosságát, hogy milyen minőségű információt kapnak a menekültek a saját jogaikról és felelősségeikről. Az is fontos, hogy a befogadó hatósági ellenőrzéseket tartsuk meg az első országban, hogy elkerüljünk szükségtelen transfereket, és a rendszer túlterhelését, illetve azt, hogy bizonyos kérelmezők túl sokat várjanak a döntésig. A gyermekek érdekeit mindig figyelembe kell venni, tehát ezt is garantálni kell, és az azt jelenti, hogy a kísérő nélküli migránsokat, kiskorúakat az első országba kell visszakísérni, bizonyos esetekben ott kell, hogy maradjanak, ahol regisztrálták őket. Ne kerjünk abba a helyzetbe, hogy arra ösztönözzük a kísérő nélküli kiskorúakat, hogy tovább utazzanak az Európai Unióban, ahol aztán visszaélések tárgyai lehetnek, vagy elhanyagolhatják őket, és így tovább. A mechanizmusa kapcsolatos véleményem nem változott, szerintem nem működik, úgyhogy módosításokat nyújtottam be, hogy önkéntes legyen az allokációs mechanizmus, és hogy legyen egyfajta útmutató jellegű számadat, ne pedig kötelező. A tagállamok pedig saját döntéseiket hozhassák meg, ne kelljen pályázók, kérelmezők be, meghatározatlan számát befogadni. És ne büntessük a tagállamokat, mert így nem lehet a szolidaritást erősíteni Európában, és így nem érzik magukat a menekültek sem ö, jól a pénzügyi büntetés törlése, tehát fontos, mert a pénzbüntetés az túlzó, nem ösztönzi a szolidaritást, emellett azt is elmondanám, hogy nem lehet egy másik fajta büntetést kiszabni, ezt nem támogathatja a parlament, úgyhogy ezzel szemben is felszólalok felszólalunk. Megköszönöm Cecília munkáját, és örömmel várom az együttműködést vele és a többi elnék előadóval, hogy jó eredményre juthassunk. Köszönöm. Mr. Köszönöm szépen, Jean Lambert. It's, um... Köszönöm szépen. Ami a mi megközelítésünket illeti, másokhoz hasonlóan megpróbáltunk nem lenyújtani módosítókat, minden olyan esetben, amikor egyetértettünk, viszont meg szerettük volna e, erősíteni ezt a kérdést, ami a befogadási feltételeket illeti, és megpróbáltunk az alapvető dolgokkal dolgozni. Nagyon fontos megemlékezni arról, hogy amikor bizonyos tagországok adott nyomásnak vannak kitéve, akkor ez a jövőben változhat. Hát, hogyha a tagországok ezt vizsgálják, és mi is ezt vizsgáljuk, akkor ezzel a tudattal kell vizsgálnunk a helyzetet, nem csak a jelenlegi helyzetet kell néznünk. Azért, mert valaki most van vonakodik a szolidaritás intézkedéseket bevezetni, eh, nem eh, azt jelenti, hogy a jövőben is ugyanígy tartja ezt a magatartást. Ami a módosítókat illeti, amelyeket mi nyújtottunk be, kettő a hármat szeretnék em- megemlíteni. Az egyik a család definíciójáról szól. Fontos egy közös megközelítést alkalmazni, amikor a befogadási feltételek vannak előttünk az asztalon, és ez az irányelv egy áttekintési irányelv, tehát itt a családi akkor nem tudunk változtatni, tehát fontos, hogy óvatosak legyünk, hogy ne kényszerítsenek bennünket bizonyos döntésekre, azért, mert egy átdolgozási irányelv kapcsán nem tudtunk dolgokat megváltoztatni, például a kulcsfontosságú elemet mindenben. És hogyha megnézzük a családi definíciókat, például a menedékjogot nélni, itt olyan személyekről van szó, akik nagyon speciális helyzetben voltak, vannak, és a bizottság és ezt képviseli, de fontos, hogy ezen túl lépjünk. Egy fontos elem, amit mi belevettünk ebbe, az a kérdés az a kapcsolatban, hogy csatlakozhat-e valaki házasztásához, ahol elismerik az ő kapcsolatukat. Mert hát vannak olyan tagországok, ahol ezt nem ismerik el. Itt családi kapcsolatokat vizsgálunk, közös, szoros családi kapcsokat. De hát ezt látnunk kell. Az értelmes kapcsok kibővítése következő a családon túli kapcsolatrendszerem. Mi úgy érezzük, hogy a menedékjogot kérők nem feltétlenül kedvezményezettje jó téteményeknek, hanem a saját jogaik vannak, erre van egy ügynökségünk, és és tényleg komolyan vesszük az integrációt, azt, hogy az emberek folytathassák életüket egy olyan ponton túl is, amikor nem tudnak visszatérni országukba. Így az integráció kérdése nagyon fontossá válik, erről a tagországok sokat beszélnek, felajánlják ezeket a programokat, tehát ezt el kell, hogy ismerjük. itt számos módosító van, amely kiterjed az oktatás kérdés, kulturális kapcsok, stb. területekre. Olyan kérdésekre, amelyek azt segítik, hogy megtartsunk személyeket egy közösségben, plusz ezt támogatást nyújtsunk nekik, tehát nem csak a tagországoknak van feladatuk és mint korábban említettem, nagyon fontos formás csoportosulásokat kialakítani, Tehát az emberek nem pusztán kártyalapok a tagországok kezében, hanem közösségként kell rájuk tekinteni, és fontos segítséget nyújtani speciális csoportoknak, ahelyett, hogy kevés segítséget nyújtsunk ide-oda. Egy olyan terület, ahol a jelentéstevőt támogattuk, azok a befogadhatósági feltételek. Itt elmondtuk azt, hogyha befogadhatósági eljárást az első belépési tagországokra tesszük, akkor óriási munkát teszünk így a vállukra, ahol az áthelyezési mechanizmusok nem tudnak beindulni, Éppen ezért nem a szolidaritási mechanizmust vizsgáljuk, és számos módosítót fogalmaztunk meg, amelyeket az alapvető emberjogi ügynökség munkájából vettünk át. Ez megvizsgálja azokat a jogokat, amelyekkel a menedékjogot kérők bírnak. Nagyon ö, gyakran fellebeznek a tagországok első döntéseivel szemben. És fontos, hogy hatékonyabban működjenek ezek a rendszerek, és gyorsan is. Köszönöm. Köszönöm. Óra úr az FTD képviseletében. Köszönöm elnök asszony, Laura Ferrarát helyettesítem. Ez egy olyan pont, amely a technikai szempontból elemzünk, meghallgattuk a frakciók véleményét, de ennek fontos politikai jelentősége is van. A Dublini rendszer rendelet helyes megoldása jelentős, az európai intézmények politikai hitelessége is múlik rajta. Több módosítót nyújtunk be, amelyekben megfogalmazzuk a saját álláspontunkat a rendelettel kapcsolatban. Például szólunk az arról a kritériumról, ahol az első eh, tagállam vizsgálja a kérelmet. Szerintünk ez okozta többek között a jelenlegi rendszer összeomlását. Ja, inkább azt eh, javasoljuk, hogy ahol jelen van a kérelemben nyújtója, az az ország vizsgálja a kérelmet. A család definíciójának a kibővítését támogatjuk. A bizottság ugye csak a nukleáris családra gondolt. És támogatjuk azt, hogy a kérelmező a családi, köt, családi kötelékeken rendelkezik valamilyen országban, akkor oda mehessen. A többi esetben a tagállamok között egyelően osszák el ezeket a kérelmezőket lehet ez központi rendszer, lehet többféle megoldás, de kötelező legyen az összes tagállam számára. Ez hiányzott eddig, és ez elég súlyos következményekhez vezetett. A kiszámított kvóta alapján végzett megosztás, az vegye figyelembe a GDP-t és az állam lakosságát, de mi ehhez még hozzátettük a munkanélküliségi rátát is az esetenkénti módszer helyett, amit a bizottság javasol, mi azt javasoltuk, hogy vegyék figyelembe az előzetes tapasztalatokat, az esetleges szociális vagy kulturális kötődést, vagy mindenfajta tudást, tehát hogy milyen nyelveket beszél az illető. Mint az előadó asszony, mi is javasoljuk, hogy a kohéziós strukturális alapok kifizetéseit függesszék fel a nem résztvevő tagállamok esetében. Tehát egyébként mindenfajta szankcióról való beszéd, az csak üres plegyka. Az előadó asszony, Wikström asszony javaslatával kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy az alapvető kritérium a felelősség meghatározására, ugye az mindig az, ahova az elsőként érkezett az érintett személy illegálisan, de az elmúlt években ez komoly fennakadást okozott, ugye, hogy ilyen nagy számú személy érkezett be az orsz- érintett országokba. A küszöb lejjebb vitele nem akadályozza feltétlenül azt, hogy mondjuk beindul a mechanizmus, de az érintett tagállam, amelyet elárasztanak a menekültek, az összeomolhat még ettől. A szolidaritást tehát a gyakorlatban kell megvalósítani, és semmilyen tagállamnak nem lehet tranzíciós időszakot garantálni, ami véleményünk szerint, és ideje annak, hogy minden egyes tagállam a saját menet dékrendszerét ki dolgozza. Tulajdonképpen vannak olyan tagállamok, amelyek nem osztják meg a felelősséget, nem akarják megosztani, és ezért mindent eh, lassítanak. Még az a néhány ezer eh, kérelmező sem eh, annak az néhány ezer kérelmezőnek a helyzete sem oldódott meg akiknek az áttelepítéséről megállapodás született az elmúlt években. Nagyon sok késlekedés volt, és nagyon sok hiba. Úgyhogy most már konkrét javaslatot kell megfogalmazni, amelyet a tagállamok követnek is, mert egyébként a hitelességünk forog kocká. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Most az elnyékelődök következnek. Lelác úrnak adok szót a néppárt képviseletében először. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt gondolom, hogy szomorú az, hogy ez a javaslat itt van előttünk, hiszen a szolidaritás, amelyről szó volt, sok képviselőket erre, nem létezik. És egyetértek én nem támogatom a kötelező érvényű kvótákat az áttelepítéshez, áthelyezéshez. Az elmúlt években egy dolog világosá vált, hogyha önkéntességre hagyjuk a rendszert, akkor nem kerekedik ki semmi szolidaritásból, tehát fontos biztosítani azt, hogy a felelősségek megfelelően kerülnek megosztásra, és ez hatékony európai szinten. És egy dolog, amivel kapcsolatban kérdésem van, lehet, hogy ez eh, nagyon eh, furcsa kérdés. Amikor a referencia keretről beszélünk, akkor az is elhangzik, hogy eh, ahol nemzetközi védelem van szükség a kalkulációnál, figyelembe kell venni azok számát is, akiknél sikeres volt az letelepítés. Nem tudom, hogy ezzel nem hozunk-e mégiscsak kötelező érvényű áttelepítési rendszereket létre. Talán a bizottság erre reagálhatna. Tehát a jövő évben Magyarországon lesznek választások, és feltételezés úgy döntenek, hogy 200 ezer embert telepítenek át mondjuk Magyarországra, ez a döntés születik. Így ezek a személyek, tehát, tehát őket kötelezően kell áthelyezni innét más tagországokba. Tehát én egyetértek azzal, hogy az áttepítési erőfeszítéseket figyelembe kell venni, amikor ezt megosztjuk, de azt, hogy ezt hogyan tesszük már, hát ebben már nem vagyok biztos a jogi nyelvezetet illetően, tehát ezzel kapcsolatban várom a tisztázást. Köszönöm. Köszönöm szépen. Radev úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottságnak lehetősége volt arra, hogy megváltoztassa a jogalkotást a menedékű kérdésekben, és az Európai Parlament ezt már régóta kéri. Egy olyan rendszert, amely a menedékjogot kérők számára pozitív, de a tagországok számára is. bizottság és javaslata pozitívak, tehát a külső határokon, Görögország, Olaszország, Bulgária határain azt gondolom, hogy nem szabad egyedül hagyni ezeket a tagországokat, hiszen a több ezer menedékjog keremet kell, hogy elbíráljanak. Mi ragaszkodunk ahhoz, hogy a bevándorlóknak bevándorlókat nem kell visszaküldeni az első befogadó országba. Én értem a többi tagország félelmét, ami a másodlagos bevándorlást illeti. Négy-öt tagország nem tudja a vállán hordani azt a terhet, amit ez jelent számukra, míg a többiek nem hajlandóak segíteni, illetve a limitált befogadást sem vállalni. Nem felszeretném hívni jelentéstövő és az árnyék jelentéstövők figyelmét arra, hogy hozzanak létre egy hatékony rendszert, egy olyan rendszert, amely tehermentesítheti azokat a tagországokat, akik a legnagyobb terhet kapták. Szeretnénk, hogyha a Dublin rendszer megváltoztatásra kerülne, hiszen ez a rendszer nem hatékony. Köszönöm. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Először is gratulálni szeretnék Cecilia Wikström asszonynak a munkájához. A Libe szakbizottságon többször hangsúlyoztuk azt, hogy nagyon fontos a szabályok kiigazítása. A Dublin rendszer nem tudta megoldani ezeket a kérdéseket, és azok a rendelkezések, amelyek azon országok felelősségét illetik, ahová először beléptek a tagországok, aránytalan nyomásnak vannak kitéve Görögország, Bulgária, Görögország, és ennek negatív hatása volt a teljes európai rendszerre közös európai menedékjogi rendszerre és a Schengeni rendszer működésére. Éppen ezért reméljük azt, hogy az új szabályok meg tudják osztani majd a felelősséget. Én az egyik érintett tagország polgára vagyok, ahova először belépnek a menedékjogot kérők, tehát nagyon fontos a földrajzi felosztás és a menedékügyi rendszerben ennek figyelembevétele. Fontos, hogy az Európai Unió világosan fogalmazzon a regisztrált személyek esetében, viszont eh, nincsenek meg mindig ezek a számadatok. A periféria országai fontos, hogy kapjanak megfelelő marzsot olyan esetben, amikor sok bevándorló érkezik. A korrekciós mechanizmusoknál figyelembe kell venni ezeket a számokat, hiszen összeomolhat a menedékjogi rendszer. És ez megelőző intézkedéseket tesz szükségesé, hiszen ez hatékonytalaná válhat, például az esetleges áthelyezések is. Én azt javaslom, hogy olyan esetben, amikor valakinek a, a kérvényét visszautasítják, és a bevándorlót harmadik országba utasítják, Fontos, hogy az a tagország, ahol először belépett a menekült a felelőssége megszűnjön, hiszen ez a tagország az összes felelősségének, feladatának eleget tett. Köszönöm szépen. And, last... Az utolsó felszólaló Kienge asszony. Grazie. E, uh... Köszönöm. Figyelembe kell vennünk azt, hogy a Dublini rendszer reformjának a vitája az már magában előrelépés. Tehát pontosan ezért nem szabad ezt a lehetőséget elszalasztanunk. Nagy felelősségünk van, ma radikálisan meg tudjuk változtatni a rendszert, a Dublini rendeletet. De sajnos azt látom, hogy még mindig nem jutunk el ideig. Nagyon ambiciózus javaslatra van szükségünk. A parlamentnek az a feladata, hogy világos választ adjunk az állampolgároknak, illetve a harmadik országoknak. A politikai akarat hiányzik nagyon sok ország részéről az EU-ban, és ez sodort a válságba a Dublini rendeletet. És most radikális változásra van szükség. Nem folytathatjuk így módon a dolgokat, hogy mindig csak egy icipici változást eszközlünk. Tehát központi rendszerre van szükség. A parlamentnek tehát tisztázni kell a helyzetet, és egy sokkal ambiciózusabb javaslat felé elmozdulnia. A tagállamokkal is világosan kell fogalmazni, hogy ezt a célt elérjük. A szolidaritás elve, amelyet már a szerződésekben megfogalmaztuk, még nem alkalmaztuk teljesen a gyakorlatban a Dublini rendszer túllépéséhez is, egyébként a menekültválságra is megoldás lenne. Most nem valósul meg a szolidaritás a tagállamok között, tavaly pedig szavaztunk egy, megszavaztunk egy állásfoglalást, amely holisztikus megközelítésről szól, és központosított rendszerről, én emlékeztetek mindenkit. És a módosítók, amelyek a javaslathoz készülnek, a központosított rendszert kell, hogy célozzák. Zaj, megy az idő, a migrációt nem lehet megállítani. Négy év múlva megint ott fogunk ülni, és egy újabb apró módosítást fogunk eszközölni, hogyha most nem vagyunk radikálisak. És befejezem, elnök úr, meg kell oldani a problémát. Láttuk, hogy a migrációs legális utakat nem teremtették meg, pedig nagyon sok embert meg lehetne menteni. Garantálni kell a védelmet azoknak, akiknek szüksége van erre. Tehát, hogy valóban megkapják, ne csak félig. Nagyon nagy a felelősségünk, és ezt a lehetőséget most itt megkaptuk, hogy radiálisan, radikálisan változtassunk, ezt nem vesztegethetjük el. Köszönöm. Most végül, de nem utolsó sorban Gabriel asszony. Благодаря, госпожо председател. Аз също бих искала на първо място най-напред да благодаря за... Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani az elvégzett munkáért, az elkötelezettségért az előadónak, Cecilia Wikströmnek. Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy egy ilyen kulcsfontosságú dosszié esetében milyen nehéz a munka, és persze konstruktív megközelítésre van szükség, hogy a Dublini rendszert meg tudjuk reformálni a szolidaritás és a felelősségvállalás szellemében. Az állásfoglalásban is már megfogalmaztuk, hogy az európai értékeket védeni kell, de konkrét intézkedésekre van szükség. A módosítókat mi is elkészítettük, megfogalmazzuk, hogy figyelembe kell venni a tűzvonalban található úgymond tagállamok helyzetét, akiket leginkább érint ez a, személy, ez a jelenség, akik az érintett személyek útvonalába esnek, tehát a migrációs áramlatok őket célozzák meg. A menekült kérelmek kezelésében át kell gondolni a felelősség elvét, és azt az elvet, hogy az első ország kezelje ezt a kérelmet, már láttuk, hogy a közös rendszer gyakorlatilag lebénult, egy szolidárisabb és egyenlőbb feladatmegosztása van szükség a tagállamok között, tehát nem az első beléptető ország felelőssége kellene, hogy legyen a kérelem vizsgálata, hanem annak az országnak, ahol azt benyújtották. Akkor is, hogyha valaki mondjuk kilép a területről hosszú időre, felfüggesztenénk a az érintett tagállam felelősségét, hogyha több mint három évre elhagyja azt a kérelmező személy, a korrekciós mechanizmus esetében pedig megint, ugye egészen ideig a konstruktív fellépésre számítottunk, hogy változzanak a dolgok, és a pénzügyi szolidaritás megvalósuljon, de ez a megközelítés nem működött, és mi azt kérik, hogy a pénzügyi felelősségről szóló klauziát töröljék. A tagállamoknak ettől függetlenül legyen joguk arra, hogy a menedékéremet benyújtókat elutasítsák, például, hogyha ezek a személyek veszélyt jelentenek. A be- és kiléptetési rendszert frissítsék, legyen az információs rendszerek között kapcsolat az Európai Unióban, és amit javasolnak a jelentésben, az egy hatékony módszer a másodlagos mozgások csökkentésére. A kérdés, hogy egy menekdék amelyet benyújtanak egy tagállamban, hogyan működik, lehet ellenőrizni, hogy biztonságos szeméről van-e szó, hogyha az adatbázisokat használják ezek tehát az alapelemek, amelyek, amelyeket ki akartam ma hangsúlyozni. Megköszönöm még egyszer a kollégáknak, és most bizony fel van adva a lecke, hogy a kompromisszumot megtaláljuk, de én meg vagyok győződve arról, hogy ha mindenki valóban hisz abban, hogy csak közösen tudunk ezen a válságon, az aktuális migráns válságon felül emelkedni, akkor jó irányba fogunk előre lépni, hogy egy valódi, jól működő európai rendszert hozzunk létre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mielőtt átadom az előadóknak a szót, szeretném a bizottságot is megkérdezni. Rian asszony. Úr, elnézést! a belügyi főigazgatóságról. Köszönöm. Közeletet szeretnék mondani én is Wikström asszonynak. Ezért a alapos jelentéstervezetre, amelyet már néhány hete bemutatott, és szeretném megköszönni az árnyék előadóknak és mindenkinek, akik több mint ezer módosítót nyújtottak be a bizottság javaslatához. Úgy gondolom, hogy ez azt is mutatja, hogy nem csak nagyon összetett jogszabálytervezetről van szó, a bizottság tanulmányozza a módosítókat, és pedig nagyon alaposan tanulmányozza. Csak egészen röviden szeretnék emlékeztetni rá, hogy egy éve, tavaly áprilisban a bizottság egy kommunikációt egy közleményt adott ki, amely megvizsgálja a Dublini rendszer hiányosságait, hogy uh, hogyan alkalmazzák, hogyan tervezzék meg. És a nagy mértékű menekültáradatokkal a Dublini megalapodás már nem képes megbirkózni. Tehát újabb eljárásokra van szükségünk, és bizonyos dolgok problémákat okoztak a rendszer működésben, tehát például a felelősség áthárítása, amely lehetséges bizonyos körülmények között. Aránytalan terhet ró a rendszer a határokon lévő tagállamokra, tehát az Európai Unió külső határain lévő országokra gondolunk. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok között nagy migrációs mozgások voltak, és az elmúlt években bebizonyosodott, hogy a Dublini rendszer már nem működik. A bizottság azt a következtetést vonta le, hogy a rendelet ebben a formában nem fenntartható. A javaslatunkat újdonságként mutattuk be, és a legtöbb módosítónak ez áll a közepében, tehát főleg ezzel foglalkoztak a tanácsban lezajlott viták is. Tehát egy eh, korrektív jellegű átelepítési mechanizmus szeretünk volna javasolni, amely a tagállamokat, eh, tagállamoknak megkönnyíti a menekült ügyel való foglalkozást. Hiszen figyelembe vettük eh, a lakosság számát, a GDP-t és egyéb mutatókat. Tehát a tanácsban számos vita volt, és nagyon sok aspektust vettünk figyelembe. A legmagasabb szinten is figyelembe vettük az ajánlásokat, és sikerült egy közös álláspontot elfogadni, és reméljük, hogy a tanácsban is sikerül majd egy közös álláspontban megállapodni. A parlament és a tanács között zajlanak már a megbeszélések. A folyamat végén várunk egy működő, előrejelezhető, kiegyensúlyozott és igazságos, fenntartható eljárást, amely természetesen kompromisszumokon épül majd minden részről, de a bizottság bizakodik, hogy eh, létrehozhatjuk ezt a kiegyensúlyozott és tisztességes eljárást. Lenárc úr megjegyzésre igazából röviden reagálnék. Egy konkrét kérdést tett fel itt az ülés alatt. Igaz, hogy a bizottság javaslata azt javasolja, hogy a tagállamok közötti tisztességes teher megosztás ne csak a menedékkérők számán alapuljon, hogy milyen számért felelős a tagállam, hanem az áttelepítést kérő személyek számát is vegyék figyelembe. És ez teljes mértékben visszatükrözi a nemzetközi védelem szintjét és a személyek befogadását az állam részéről. És egyidejűleg a tagállamokat ösztönzi az áttelepítésre, és nem veszi el az ösztönzést ahogy a rendszer működik majd, az úgy néz ki, hogy egy tagállam egyoldalúan dönthet, hogy nagyszámú embereket, számú ember telepít át, akik eh, újra elosztásra jogosultak a többi tagállamban. Ugyanakkor a bizottság javasolt egy új visszafogadási rendeletet, illetve hogy az eljárásból is rendeletet alkossunk. És ez a három eszköz áll majd a jogalkotók rendelkezésére, és így mindenki tudhatja, hogy milyen, milyen forgatókönyv lesz lehetséges, és milyen nem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Abela asszony a Máltai elnökség részéről. Thank you. Uh... Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszöntet mondani az előadónak, az árnyék előadóknak és a képviselőknek, hogy uh, sikerült haladást elérni a menekültügyi kérdésekben. Már korábban is jártam a szakbizottságban, és uh, láttam, hogy hogyan működik a munka. Ezt a tanácsba természetesen magammal viszem, és a szakértők véleményét is meghallgattam, figyeltem rá, és ezeket mind a tanács előtt elő fogom majd adni. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönjük az összefoglalót. Köszönöm szépen. Nem vagyok annyira meglepő a hozzájárulásuk miatt. Senki sem tudott meglepni egységesek vagyunk, csapat vagyunk, és kompromisszumos javaslatokat fogunk kidolgozni, hogy koherens és robusztus legyen a szöveg. Szeretném még egyszer kihangsúlyozni azok, azon kollégák felé, akik nem tagjai a csapatomnak, ez az első alkalom, hogy a Dublini megállapodás egy szolidaritáson alapuló eszközé volt. Mi pedig szeretnénk a frontvonalban lévő országok terheit csökkenteni. Hát erre utaltak az árnyék előadók, és az én jelentésemben is ez kristálytiszta. Tehát egy igazi európai választ kell egy európai helyzetre adnunk. És ezt csak akkor tudjuk megoldani, hogyha egységesek vagyunk, és együtt oldjuk meg a problémák. És Lennartz úr azt mondta, hogy megpróbáltuk a tanácssal, megpróbáltuk önkéntes alapokkal, tehát mint például az ideiglenes védelmi mechanizmussal, de most tovább kell haladnunk, és pedig a felelősségek tisztességes megosztásával, hogy minden tagállam részt vállaljon ebben. Módosítottunk néhány aggályt, tehát nem minden aggályt. Te például a bolgár kolléga, például a küszöböt csökkentettem a 150%-os allokációs mechanizmust 100%-ra, az én javaslatomban, a bizottság javaslata 150 volt, és 75-ig lehet csökkenteni, tehát itt valamennyit lehet mozogni. Számomra a kulcsfontosságú elem, és szerintem az összes árnyék előadó nevében beszélhetek, hogy olyan rendszert hozunk létre, amely semleges tehát ma Görögország és Olaszország van a frontvonalon, de lehet Lengyelország is holnap, vagy Litvánia, hogyha a keleti határokon történik valami. Tehát igazából Ciprus csak néhány kilométerre van az érintett területektől. Tehát meg kell néznünk, hogy milyen kontextusban született meg ez a javaslat, ez a 2015-ös válság volt. Tehát egy igazi európai választ kell találnunk, és csak is így léphetünk előre, és csak is így hozhatunk létre egy megfelelő rendszert, amely megváltoztatja a valóságban is a realitást. Hiszen ez mindenképpen egy hiányosság, ez egy rendszerhiba, és most megvan a lehetőségünk, hogy megváltoztassuk Európának szüksége van erre, és nagyon sok dologról van szó, az Európai Unió hitelességéről. És nekünk pedig az a kötelességünk, hogy a legjobban lépjünk fel. Köszönöm mindenkinek a párbeszédet, a kompromisszumok kidolgozását. Köszönöm mindenkinek a fáradozásokat, a módosítókat, és most menjetek karácsonyra haza, Bocsánat, húsvétra. Jaj, húha, de előre haladtam. Tehát most menjetek haza, húsvétra, pihenjétek ki magatokat, gyűjtsetek inspirációt, hogy ne rosszul politizáljatok, hogy friss aggyal érkezzük majd vissza a húsvéti szünet után, hogy újjan, újonnan elkezdjük a munkát. Hát mindenkinek kellemes húsvétot és kellemes szünetet kívánok. Köszönöm, köszönöm, köszönöm a kívánságokat. Most áttérünk a következő pontra, a 15-ösre, ez pedig eh, a biztos országok, és abban a tekintetben, hogy eh, nemzetközi védelmet hogyan lehet eh, kérni, illetve áthárítani. Kedves kollégák, Tehát az a következő anyagunk Szilvia Guillaume anyaga, és utána pedig visszaadjuk a máltai elnökségnek. Tehát már megvoltak a technikai ülések a múlt hónap során, az árnyék előadók ülései, és az Európai Parlament és a tanács tárgyaltak, a tanács kommunikálta döntését, hogy felfüggeszti a vitát a témáról, tehát a nemzetközi védelem megadása és visszavonása bizonyos biztos országokból érkező menedékérőknek. A LIBE szakbizottság nevében Sajnálatosnak tartom ezt a döntést, és az intézmény közi kötelezettségek ilyen eh, figyelembe nem vétele nem felel meg mandátumunknak. Guillaume asszony egy munkaanyagot készített elő. Először is szeretném átadni a szót az előadónak, utána a máltai elnökségnek, utána pedig eh, az árnyék előadóké a szó, illetve azoké, akik szeretnének hozzászólni. Guillaume, azt önné a szó. Je suis ici, madame la présidente. Oui, je voulais euh, devant vous faire le, un état des... lieux. Köszönöm. Én csak szerettem volna felmérni a jelenlegi helyzetet. Ugye a biztonságos harmadik országokról van szó. Ahogy tudják, tágabb keretek között a LIBE szakbizottság a menekültügyi javaslattal kapcsolatban több akadályal is szembenézett. Ennek a dossziének vannak hátulütői nem csak a tartalom, hanem a módszerek tekintetében is. Emlékeztetek arra, hogy a Libeszak Bizottságban 2016. júliusában alakítottuk ki az álláspontunkat, és elnök asszony ugye mondta is, hogy a tanácssal folytatott eszmecserét meg lehet kezdeni részlegesen, tehát tulajdonképpen kihagyva azt a részt, amelyben a hét biztonságos származási országként kijelölt ország volt. Macedónia, Koszovó, Montenegro, Szerbia, Törökország, Albánia, és ugye, hogy a menekültügyi hivatal véleményét ezzel kapcsolatban, tehát ezt a témát félre téve a többi részről tárgyaltunk, a négy, elve, négy elvről, hogy az első a nemzeti listák illetve az európai listák közötti kapcsolatról. Második ugye a módszertan, hogy hogyan kerül egy ország a biztonságos származási országok listájára, a felfüggesztési mechanizmus, illetve a lista felülvizsgálata, hogyha erre szükség van e, tehát valami történik e, az ilyen országgal, illetve az érintett e, kérelmére. Két volt már árnyékelődői, voltak már árnyékelődői találkozók és két trialógus. A módszertan területén előre haladtunk, és jól előre haladtunk a felfüggesztési mechanizmus témájában is. Tehát, hogy milyen mechanizmust alkalmazunk, hogyha egy országot felfüggesztünk erről a listáról, mert súlyosbodik a helyzet, vagy súlyosan romlik benne a helyzet jelenleg a harmonizációs aspektusoknál tartunk az alapjogi kérdéseknél, és az Európai Parlament álláspontjával ellentétben a tanács mindig is azt akarta, és ugye most is azt akarja, hogy fennmaradjanak a nemzeti, illetve az európai listák. Tehát ezek így párhuzamosan létezzenek, sőt, még akár más listák is le, létezhessenek olyan országokban, ahol még nincsenek ilyenek. Az alapjogok témájában nem sokat haladtunk előre, mert a tanács nem akar ezzel foglalkozni ennek a dossziénak a keretében, hanem az eljárási rendeletre akarja ezt a kérdést hagyni. Az árnyékeladók elkísértek, megköszönöm az ő munkájukat, és eléggé nehézkesnek tűnt európai lista létrehozása anélkül, hogy ennek az eljárás jogi körülményeiről beszélnénk, vagy következményeiről beszélnénk. Itt most a kollégáim előtt is megismétrem, vannak más menekültügyi dossziék is. A biztonságos származási ország az most már kötelező kritériummá válik, pedig eddig opcionális volt. Tehát a Libe szakbizottság elfogadott egy 2015. júliusában egy kiegyensúlyozott álláspontot a rendszer hatékonysága és a menekült kérők jogainak védelme között. Ezért fontos, hogy a harmonizációs és az alapjogi kérdés, kérdésekben határozottan lépjünk fel. 2016. novemberében már látszott, hogy bonyolult lesz a helyzet, tehát komplikáltak lesznek a, az eszmecserék, aztán a menekültügyi hivatal februárban elkészítette az értékelését februárra. Egy ilyen fontos értékelés nélkül nem lehetett volna folytatni a munkát. A jelentés nagyon összetett, független és nagyon fontos eszköz a mi munkánkhoz. A tartalmáról csak annyit mondok, hogy a, a megjegyzések rendkívüliek, például az egyik országgal kapcsolatban Törökországról van szó. Egyre kevésbé eh, lehetett előrébb haladni, tehát soványka volt az előrelépés, nem eh, lehetett volna hagyni az eszmecserék elhúzását, mert ez gyengítette volna a parlament határozott és erős álláspontját, ami már kialakult az elején, úgyhogy úgy döntöttünk az árnyék előadókkal, hogy lezárjuk az eszmecseréket itt, úgy e, azt elismerve, hogy hát valószínűleg sok további előrelépést nem fogunk tudni elérni. És az elnökség 2017 márciusában tájékoztatott bennünket arról, hogy a tagállamok nem kívánnak tovább erről tárgyalni, hanem az eljárási rendeletre, rendelethez akarják ezt a kérdést utalni, és ott akarják ezt megtartani, és az elnökség arról is tájékoztatott bennünket, hogyha ott nem haladnak a tárgyalások, akkor visszatérhetünk erre a rendeletre, ami a biztonságos származási országokról szól. Hát majd meglátjuk, hogy hogy lesz ez. Úgyhogy zárásként, mert ugye nyilvánvaló csalódott az ember, hogy nem lehetett jó eredményt elérni. A legfontosabb az, hogy a Libeszak Bizottság álláspontját tartsák tiszteletben. Ugye a szakbizottságban nagyon világos volt a szavazás eredménye, tehát most ezt a határozott véleményt kell világossá tenni, a munkadokumentumot a parlament honlapján elérhetővé tenni, ez megtörtént és Ferrara kollégára majd jó körülményeket, feltételeket bízni. Ferrara kolléga az árnyék előadói csapatával remélhetőleg ezt hasznosan fel tudja majd használni a biztonságos származási országokról. Vele is nagyon szoros együttműködésben dolgoztunk, és oda kell figyelni az elkövetkezendő hónapokban tehát erre. Meg szeretném köszönni az árnyék előadóknak, akik segítettek, és persze a frakcióasszisztenseinek, a saját asszisztenseimnek is, akik sokat segítettek a tárgyalások során. Ennyit akartam mondani erről a dossziéról. Uh, now I'd like to... Most megadom a szót Anna Abelának, a Máltai Soros elnökség képviseletében. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Tisztelt jelentéstevő, köszönöm szépen, hogy a tanácsállás módját bemutathatom ebben a fontos témában. Először is szeretnék köszöntet mondani a jelentéstevőnek, az elnök jelentéstevőknek, illetve a szlovák elnökségnek. Legjobb erőfeszítéseik mellett a trialógus Rákóczába jutott számos kulcsontosságú ügyben, a bizottság eh, javaslata 2016-ban, amely a fogadásra került, a biztonságos származási országok koncepcióját a jelenlegi menedékügyi irányelv keretében helyezte el. A közös eh, európai menedékügyi rendszer reformja kapcsán is korábban, ahogy elmondta a jelentéstevő, a jelentéstevő felvette velem kapcsolatot, és elmondta azt, hogy szeretne egy végső trialógust a tanácsal azért, hogy két eh, nyitott kérdésben sikerül megállapodni a metodológia és a felfüggesztés mechanizmus. Az összes többi eh, kérdés eh, a menedékjogi eljárási csomaga kapcsolatos tárgyásokon kell egyeztetni. eljutottam az előkészítő testületeknek a tanácsban a jelentéstervezetet, és a munkacsoport úgy döntött, hogy a biztonságos származási országokról szóló vittel a menedékjogi rendeletről folyóvitákban kell elhelyezni. A teljes jogaskotási eszköz reformjára eltekintésre sor kerül, és a közös európai menedékjogi rendszer eh, reformjára. Írtam a jelentéstevőnek a tanács mandátum értelmében, és Ferrara asszonynak, aki a menedékügyi eljárási rendszer témájának jelentéstevője. A Málta elnökség úgy döntött, hogy felfüggeszti a tárgyalásokat erről az anyagról, és egy közös listát készít a menedékjogi rendszerről. A jövőbeni elnökség ezt a döntést áttekinti, amennyiben ennek szükségét látja. Jelentésebb véleményét rögzítettem, és a tanács előkészítő testületéhez ezt el fogom juttatni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Nincsenek itt a az árnyékjelentéstevők. Metzola asszonynak adok szót. Önök asszony, én Rasida Detit, az egyik jelentéstevőt helyettesítem, és elmondanám, hogy mit gondol az a elviekben a közös lista biztonságos származó országokra egy olyan eszköz, amit használhatunk a nyomás kiegyenlítésére, támogatjuk ennek a listának a létrehozását, és sajnálatosnak tartjuk azt, hogy nem született még eddig megállapodás erről az elvről az APL tárgyalásokon dolgozó kollégáknak sok sikert kívánunk, bízunk bennük. Ez egy bonyolult és nagyon fontos eszköz. Szeretnénk hangsúlyozni azt, hogy ez a nem szokványos eljárás több kérdést is felvet. Továbbra is gondolkodunk azon, hogy a közös lista hogyan kerül összeállításra az EPR tárgyalások kimenetel tükrében, és a nem eh, néppárt eh, képviseletében Resid Adati tisztában van azzal, hogy nagyon fontos az együttműködés az összes APR-es kollégával. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Metzola asszony, Kienge asszony. Grazie. Jó. Eh, köszönöm. Osztom az elemzést és a javaslatokat, amelyeket kollégám és Cilvi fogalmazott meg. Felmerül a kérdés, hogy ezt a rendeletet ugye nem lehet úgy megvitatni, hogy az emberi jogokat érintő részéről nem beszélünk. Véleményem szerint ez a pont annyira fontos, hogy egész egyszerűen nem lehet lezárni egy ennyire fontos dossziét anélkül, hogy megfelelően meghatároznánk, hogy mik a kritériumok de leginkább, hogy nem beszélni azokról az országokról, amelyeket felsoroltak. Ezek között az egyik Törökország, ahol folyamatosan megsértik az emberi jogokat, ahol folyamatosan még az alapvető szabadságjogokat is megsértik, tehát egy ilyen országot nem lehet föltenni a biztonságos származási országok listájára. De gyakorlatilag az ezer dossziét kezdhetnénk előre megvitatni. Úgyhogy én támogatom kollégám javaslatát, és őszintén remélem, hogy az irányelven belül majd a, tehát hogy az irányelve kapcsolatos vita, az eljárás ról szóló vita majd lehetővé teszi az előrelépést. De hát valóban felteszem a kérdést magamnak, hogy, hogy nem kellene minden politikai projekt középpontjába állítani az ember méltóságának a tiszteletét és az emberi jogok védelmét. Köszönöm. The commission. Most szeretném megkérni a bizottságot, hogy szeretne hozzászólni. Köszönöm, elkasszony. Egészen röviden, igen, a bizottság fenntarta, javaslatát, és most a társjogalkotók feladata, hogy foglalkozzanak vele. Köszönöm. Árbial asszony? Köszönöm. A biztos országok listája egy nagyon fontos pont az új Európai Uniós menekültügyi politikában. Még nincs meg a biztonságos származási országok listája, de vannak példáink arra, hogy a bizottság és a tanács hogyan lép fel. Tehát itt van például Törökország. Törökország állítólag biztonságos származási országnak minősült, azonban ott tíz éves gyerekek már gyárban dolgoznak. Afganisztánnal van egy megállapodásunk, menekültek kitoloncolásáról, biztonságos származási országnak származik, pedig rengeteg erőszak van. 2001 az ország megszállása óta. Tehát a felelősségünket vállalnunk kell. Tehát ez a biztonságos származási ország gyakran arra jó, hogy elkendőzze a felelősségünket. A menekült jog, a nemzetközi védelem egyéni jog. És a biztonságos származási ország fogalmával pedig lehetőséget teremtünk magunknak, hogy a Genfi egyezménnyel ellentétben kibújjunk a felelősség alul. Tehát amit amit itt teszünk, azzal ellentmondunk a biztonságos származási országnak. Nemzetközi megállapodásokat és a Genfi Egyezményt is megsértjük. Köszönöm. Most szeretném megkérdezni az előadót, hogy szeretné-e lezárni a vitát. Je vais bien, mais je vais conclure euh, très rapidement. En fait... Igen, nagyon rövid leszek. Az első megjegyzésem a hiba. Az összes anyagban el kell eh, kerülni a hibákat, a koncepcióbeli hibákat, és a stratégiai jellegűeket is. És azt gondolom, hogy ennek, hogy most a részletekben elmerülnénk, voltak stratégiai jellegű koncepcióbeli hibák. A második eh, megjegyzés, a eh, visszalépés az anyagtól nem fog semmit, vál, semmit változtatni, és a, a harmadik szó az az eltökéltség. Azt gondolom, hogy az eljárásról szóló vitát ugyanazt fogja meghatározni, mint a listáról szóló vitát. Köszönöm. Hey, thank you. Thank you for your intervention. Köszönöm szépen, köszönöm a felszólalásokat. Ez egy nagyon érdekes vita volt. Most pedig Áttérünk a 16-os pontra. Van egy 15 percünk rá. Kedves kollégák, 2016. júliusában az Európai Bizottság bemutatott egy javaslatot a tanács döntése alapján, és pedig az Európai Unió alapjogi ügynöksége 2018 és 2022 közötti többéves keretét tekintve. A több éves keretet öt évente fogadjuk el, és az ügynökségek tevékenységére vonatkozik. A tanás november 28-án elfogadta döntés tervezetét, és ez vár most a végső döntésre. Az Európai Parlament is tárgyalja az ügyet. Január 31-én már tárgyaltunk a javaslat tervezetről, tehát most Mlinár asszony kapsz. Köszönöm szépen. Minden előtt szeretném megköszönni az elnökségnek a együttműködést és az árnyék előadóknak a munkáját. Már más alkalommal is említettük, hogy nagyon sajnálatos, hogy a tanács nem tud megállapodni bizonyos szimmetrikus rendőrségi együttműködési témákban, büntetőjogi kérdésekben. Tehát a rendőrségi együttműködés nem csak valós szükségletet tükrözne vissza, hanem az ügynökségnek megadná azt a lehetőséget, hogy saját kezdeményezései alapján felléphet. jelzést is szeretnék küldeni, hogy az Európai Unió igen is foglalkozik az alapjogokkal, és pedig bűn esetekben is a rendőrségi együttműködés segítségével. Hiszen a polgárok és az emberjogi közösség is igényt tart erre. Azonban új többéves keret hiányában 2018 óta vagy 2018 után csak is akkor léphet fel az alapjogi ügynökség, hogyha egy intézménytől mandátumot kap, saját kezdeményezésre nem léphet fel. Ezt pedig meg kell változtatnunk. Ennek érdekében, anélkül, hogy az alapjogi ügynökség munkáját aláásnánk, a bizottság és a tanács együttműködésre is szükség van, és most mind a két intézmény jelezte, hogy az alapjogi ügynökség ügyét átdolgozza. Tehát egy európai elismeri az Európai Alapjogi Ügynökség fontosságát az Európai Unióval történő utalásra. Ezen kívül az ügynökség kompetenciáit kiterjeszti a harmadik pilléres ügyekre is, ami például a rendőrségi együttműködés, ezen kívül az ügynökség funkcióját is javítani kell. A bizottság mellékletet fűzött a tervezethez. Szeretnék az árnyék előadókhoz is szólni, hogy eh, a mini plenárison májusban eh, fogadjunk el egy eh, állásfoglalást, és ez a parlamentet pedig azonos helyzetbe hozza a többi intézménye. Köszönöm. Most szeretném a bizottság képviselőjét, Luisa Gringot megkérni, hogy szóljon hozzánk. Um, Köszönöm. Elnök asszony, a lehetőséget, hogy felszólalhatok. A következő kijelentést tenném a bizottság nevében. A bizottság sajnálja, hogy nincs megállapodás az új rendőrség együttműködés kibővítésében, amely a büntetőügyekre vonatkozik. És hogy ez az alapig ügynökség több éves keretébe nem került ebben a formában be. A Lisszaboni szerződéssel alakult az Európai Unió alapjogi ügynöksége, és a Lisszaboni szerződéssel a rendőrség együttműködés büntető ügyekben az európai jog szerves részévé vált. Mindazon a területeken, ahol az Európai Unió alap tehát működésről szóló szerződés 31-es cikkében olvashatjuk. De a tanács döntésébe nem került be a rendőrségi együttműködés több éves keretébe 2010 és 2022 között. Az ügynökség folytatja munkáját ezeken a területeken, de csak is felkérésre. Vagy ha az Európai Parlament, a tanács vagy a bizottság kéri fel, tehát nem saját kezdeményezésre. Azonban az ünnepség külső kiértékelése 2017-ben azzal a következménnyel jár, hogy ajánlások születnek az Európai Parlament, a tanács, az EGSP és a régiók bizottsága számára. Ezek publikusok lesznek. Tehát az ajánlások és a kiértékelésről szóló jelentés után helye lesz a módosítóknak, ahogy ezt a 312-es tikben olvashatjuk. Köszönöm. Most Katrina Mizi Grimának adom át a szót a Máltai elnökség nevében. Köszönöm szépen, jó napot kívánok! Az elnökség nevében szeretném üdvözölni az előadót, az elnökasszonyt és most nem fogom megismételni a tanács nyilatkozatát, de a tanács 168 per 2007-es ajánlása és a külső ügynökségi művelet alapján, amelyet 2017-ben folytatnak le a bizottság kérésére, ahogy a 31 per 2-es bekezdés mutatja, amelyeket az ügynökség igazgató tanácsa is tudomásul vett, tehát foglalkozni fogunk a tanácsülésen az ügyjel. A tanács egyetért azzal, hogy alaposan meg kell vizsgálni a rendelethez hozzáfűzött módosítókat. És a középpontban pedig a rendőrségi és igazságügyi együttműködés áll büntetőjogi esetekben. Alaposan át fogja a tanács vizsgálni a benyújtott javaslatokat és módosítókat. Köszönöm szépen. now we start. Köszönöm. Most vitát folytatunk. Néppárt Roberta Metzola. Köszönöm, Barbara. Nagy urat képviselem, Köszönöm, Linár asszony, kedves kolléganő kollégák. Szeretném megköszönni mindenkinek a részvételt. Az alapjogi ügynökség egy nagyon lényeges hozzáadott értéket ad az Európai Uniónak, és a napi munkánkat is megfelelő módon kiegészíti. Nagy úr úgy gondolja, hogy pillanatnyilag nincsen jogi alapja ahhoz, hogy az alapjogi ügynökség kompetenciáját tovább növeljük, de teljes mértékben támogatja az előadót, és egyetért azzal, hogy megoldást kell találni, amennyiben az intézmények között akarat és jó akarat van. Köszönöm. Köszönöm ezt a konkrét nyilatkozatot Zippel asszony. Köszönöm szépen. Szoraja Post, az árnyék előadónk nem tud velünk lenni ma, és az ő hangján is szólok. Mi is szeretnénk eh, kiszínetet, köszönetet mondani. Tehát először is, hogy eh, az elődő megírta az tervezetet, és hogy eh, a cigány ellenesség témáját is felvetette. Ez egy rasszizmus, ez a rasszizmus egyik fajtája, amely az érintett csoportok marginalizációjához vezet. A szociális befogadás és az integráció a megoldás. Köszönöm Linár asszonynak, hogy elérte, hogy a tanács és a bizottság egy közös nyilatkozatot írtak alá, amelyben elkötelezik magukat, hogy a korábbi harmadik pillérbe tartozó ügyek tekintetében újra gondolják a meglévő jogszabályokat, és ide tartozik a rendőrségek között együttműködés büntetőjogi esetekben. A frakciónk támogatja az előadó álláspontját, amennyiben a tanács és a bizottság megteszi, amit ígért. Köszönöm. Skripek képviselő. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném megköszönni a álláspontot, szeretném a bizottság és a tanács álláspontját is garantálnunk kell, hogy az alapjogi ügynökség hatékonyan működjön, és hogy a kutatás legjobb módszereit alkalmazza. Különben a polgárok nem bíznak benne. Tudom, hogy a alapjogi ügynökség funkcióját megtartja az előadó, de ő nagyobb kompetenciát juttatna az ügynökségnek. Nem támogatjuk a jelentést, és megfelelő módosítókat is nyújtunk be. Köszönöm. Köszönöm. Lunacek asszony. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak a nagyon ambiciózus megközelítésért, hogy nyomást gyakorol a tanácsra, hogy lépjen, hiszen már a jogi véleményünket benyújtottuk hogy növelni szeretnénk a rendőrségi együttműködést. Hiszen ez mindjártunkat érinti, és tudjuk is. És most nézzük meg az alapjogi ügynökséget egy nagyon lényeges intézményé várt, és nagyon magas szintű szakismeretekkel rendelkezik, ez a mi munkánkat is előmozdítja. Még akkor is, hogyha néhányan úgy gondolják, hogy az EU-s tájban nem kellene észrevenni, de azért a legtöbben azt mondják, hogy igenis jelen van az az intézmény az európai tájon, és az emberi jogokról, alapjogokról alapvető tanulmányokat írt a diszkriminált csoportokról, például, hogy a tagállamok hogyan diszkriminálnak kisebbségeket. Tehát ide tartozik a roma lakosság, a migráció, adatvédelem, gyermekek helyzete, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférési hitel. Tehát nem csak a LIBE szakbizottságnak kellene ezzel a kérdéssel foglalkozni, hanem az összeszakbizottságnak. Nagyon nagyra tartom azt, amit a jelentés állít, hogy igenis szükségünk van az alapjogi intézetre zöldként és képviselőként is azt kívánnám, hogy legyen erősebb jogköre az alapjogi ügynökségnek. Egyetértek azzal, amit a előadó mondott, tárgya, támogatom a mellékletet, amelyet a tanácsra tárgyaltak meg, és azt javaslom, hogy nézzük meg, hogy milyen lehetőségei vannak a tanácsnak, és remélem, hogy a nem túl távoli jövőben a rendőrszervek együttműködése büntetőjogi ügyekben erősebb lesz. Remélem, hogy megváltozik a helyzet, de mindenképpen én is ezt szorgalmazom. Köszönöm. Spinelli képviselő. Ringrazio Angelica Milina. Megköszönöm Angelika Blinárnak a munkáját, amit elvégzett, és teljes mértékben támogatom az ajánlásokat, amelyeket a jelentés tervezetben megfogalmaz. Számomra két pont nagyon fontos, ugyanúgy, mint az előadó asszonynak. Először is elengedhetetlenek tartom, hogy az alapjogi ügynökség a következő időszakban az integrációval és társadalmi befogadással foglalkoztasson a romákat érintően, tehát ez legyen az egyik téma, ez a cigány ellenesség elleni küzdelem fontos eleme, a rasszizmus ellen küzdeni kell, a romák diszkriminációjával szemben fel kell lépni. A második dolog szerintem alapvető, hogy az új több éves keretekbe bevegyük az együttműködés, tehát a rendőri és igazságügyi együttműködés nem csak civil, hanem büntető jogi téren is, tehát polgári jogi, hanem büntető jogi téren is, és az alapjogi ügynökség munkájának, az Európai Unió belső biztonságának az erősítése miatt fontos, hogy a témai közé fölvegyük a terrorizmust, a maffiák, a szervezett bűnözés elleni küzdelmet, az Európai Uniós politikák abban meg kell, hogy jelenjen, tehát a terrorizmus elleni küzdelem a figyelembe kell venni azt is, hogy ezeknek a politikáknak milyen kockázatos hatása lehet a magánélet, illetve a személyes jogok védelmére. Itt gondolok a migránsokra és a kiskorúakra is. Nagyon fontos erre odafigyelni, és megerősítem, hogy a civil szervezetek is nagyon fontosnak tartják azt, hogy ez az ügynökség a saját kezdeményezésére vizsgálhassa, tanulmányozhassa ezeket a témákat. Azzal zárom, hogy nekem sem tetszik egyáltalán az, hogy a tanács nem tudott megállapodásra jutni, a tekintetben, hogy ezt az ágazatot bevegye az ügynökség programjába. De úgy, gondol, no, úgy gondolom, hogy nem szabad feladni, tehát bízom a meggyőzés erejében, a tanács esetében is, és meg vagyok győződve arról, hogy Angelikának megvan az összes készsége, energiája, hogy ezt a témát tovább vigye, és ehhez az összes minden támogatásomra számíthat. Köszönöm. And at the end, uh, uh Mrs. Kienge. Köszönöm, Kienge asszony. Grazie. Eh, inizio anch'io dicendo... Köszönöm. Én is azzal kezdem, hogy támogatom az előadó munkáját, és pozitívan viszonyulok ahhoz, amit a, a frakciónk eh, megfogalmazott, de szeretnék még valamire emlékeztetni az alapjogi ügynökség esetében, de egyébként minden más kollégára is gondolok, akik ebben az ágazatban dolgoznak. Tehát, hogy ma az, hogy valakinek jó stratégiája van a rasszizmussal szemben, az azt jelenti, hogy a diszkrimináció összes formáját elismeri, és mindig nehéz a szakirodalomban egyébként megtalálni a diszkriminációnak az afrofóbiával illetett változatát pedig ez is diszkrimináció, és nagyon konkrét stratégiát igényel. Nem azért mondom, mert hogy most választ adjunk erre egy, közö, ennek a közösségnek, de meg kell nevezni a rasszizmus és diszkrimináció minden fajtáját. Tehát nem lehet ezek közül egyet sem kihagyni, mert ha azt megtesszük, akkor a globális stratégiának nincs értelme. Ezért emeltem ki én ezt ma, a profilalkotás egyébként leginkább az afro afrikai hátterű személyeket érinti, gyakran esnek ők a profilalkotás áldozatául és én azt kérném, hogy figyelembe lehetne ezt venni. Ugye az összes többi diszkriminációval egyetemben ezt, az afrofóbiát, amely ugyanúgy jelen van, akkor is, hogyha nem, beré, nem beszélünk róla, tehát ez egy olyan valóság, amelyet nem lehet elrejteni a szőnyeg alá söpörni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Angelika Mléner szeretné röviden zárni a Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezeket a kedves szavakat, a támogatást. Úgy tűnik számomra, hogy nem e, bukhatunk meg ebben a témában, tehát fontos, hogy sikerre törekedjünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Emlékeztetnék arra, hogy a módosítók benyújtásának határideje eh, április 24-e eh, 3 óra. Tanácsi eljárásról van szó, tehát a módosítókat ben kell megírni. És kérem, ütessek el ezt e-mailben a titkársághoz. Köszönöm szépen! És kellemes húsvéti ünnepeket kívánok! Do you know that we continue on this afternoon at three? <laughs> Délután háromkor folytatjuk.